Uh, Sajnos McJoin úr nem tudott időben ideérni, az ülés első felét én fogom levezényelni. Röviden vázolnám, hogy mi is fog történni és egészítsenek ki a kollégák, hogyha nem teljesen pontosan mondanék valamit. Angelili asszony sem jött el, ezért a 15-ös napirendi pontot töröljük a napirendről. Először szavazás lesz, de Grünasszony kíván valamit mondani, parancsolja. Köszönöm, elnök asszony. Csak azt szerettem volna mondani, hogy a jegyzőkönyv hibás, a korábbi ülés jegyzőkönyve. Úgyhogy ezzel kapcsolatban majd módosításokat fogok beterjeszteni írásban. Oké, okay. let's go back. Jó, vettük Beszéljünk róla, vagy csak benyújtja írásban? Csak írásban benyújtom a jegyzőkönyv módosítási kérelmemet. Jó. Nos, az érdemi napirendi részben újra kell szavaznunk a Mandelőszesz külön jelentésről, mivel egy technikai gondolódott, az egyéb kérdésekről van most szó? Azok azok a végén fogjuk megbeszélni. Mert nekem lett volna egy javaslatom. Majd arról is beszélünk rögtön. Csak elmondanám, hogy körülbelül minek kéne történni a napirend szerint, aztán majd a változtatásokról is beszélünk. Meg kell, hogy indokoljam, hogy egy technikai probléma miatt a szavazásunk a külön jelentésről nem tekinthető érvényesnek, mert a régi verzióról szavaztunk véletlenül, és valaki felvetette, hogy az új verzióról kellene szavaznunk, ezért újra meg kell ejtenünk a szavazást, hogy tiszta legyen az ügy, mert esetleg ez valakinek befolyásolja véleményét. Remélem, hogy elolvasták az új verziót, Persze dönthet úgy a bizottság, hogy így sem kíván újra szavazni, de nekem mindenképpen ezt lehetővé kell tennem, meg lehet, hogy vannak módosítók is. Ez egy nagyon fontos jelentés, tehát jobb tisztán csinálni ezeket az ügyeket. Utána pedig a délutáni vita során több petícióról fogunk tárgyalni. Először a gyermekjogokkal és a szülői felelősséggel kapcsolatos petíciókkal foglalkozunk. Az előző időszakban a petíciós bizottság jelentést írt. Gianpaolo Romano volt ennek a szerzője, aki most meg is érkezett. Üdvözöljük! És az ő előadásával kezdjük majd a vitát. Aztán több petíció kapcsolódik a szülői felelősséghez, ezeket most egy csoportba, csokorba kötöttük. A petíciót benyújtók vagy maguk vannak itt, vagy képviselőik révén. A 8-as, 10-es és 14-es pont talán van Talán a 4, 3, 6 körül megérkezik majd körünkbe Vivian Redding biztos, és ő az állampolgárságról és a gyermekek jogairól fog nyilatkozatot tenni. Holnap pedig a koordinátorok ülése után folytatjuk az eszmecserét. Először egy véleményt fogunk megvitatni a polgárok dokumentumokhoz való hozzáférési jogairól, parlamenti dokumentok, tanácsa és bizottsági dokumentumokhoz való hozzáférésről. Wieland úr beszámol majd nekünk a tényfeltáró útjáról Ausztriában. Az, az a polgári kezdeményezés, amiről szó lesz, az 3.12 előtt biztos, hogy nem kerül napirendre. Aztán a 22-es napirendi pont jön majd további petíciók. A belgiumi fogyasztói jogokról 23-as, 24-es, 25-ös, 24-es. Van-e ezzel kapcsolatban bárkinek megérzése? Akkor Angeli Viasson nem jön. Reding asszony 3-6-kor érkezik. Ezek a lényeges tudnivalók. Térjünk tehát vissza a jegyzőkönyvvel kapcsolatos problémára, amit a kolléganő említett. Miről is van szó? Csak azt eh, szeretném kérni, hogy a jegyzőkönyvet ne fogadjuk el a jelenlegi formájában, mert azt módosítani kell. Ugyanis a jegyzőkönyv nem felel meg az elhangzottaknak, legalábbis a koordinátorok ülésén elhangzottaknak, úgyhogy ezt majd írásban megújítom. Nem halljuk az elnököt. Mikrofon. Ez esetben tényleg az a legjobb, hogyha az eredetihez képest történő változásokat benyújtja a kolléganő írásban, hogy ne legyen félreértés. Auken asszony is kíván valamit mondani? Én az egyéb kérdésekhez szerettem volna hozzászólni. Azt hittem, hogy már szóval róluk, tudom, hogy ez így korai. Masszolni asszony csütörtökön beszámolt a kampányai helyzetről, és nagyon örülne, hogy, vagy örülnék én is, hogyha meg lenne ez az anyag a koordinátorok ülés előtt angolul, tehát holnapig lehetséges ez, kollégák? Mert amennyire én láttam, ez egy nagyon fontos anyag, pontosan kell tudni, hogy mi történt. Látni kell a lényeget legalább. Próbáltam olvasni olaszul, de hát az én olaszom eléggé gyengécske, úgyhogy nem látok tisztán is. Szeretném kérni az anyagot angolul. Tehát a holnapi koordinátorok ülés előtt kéri a kolléganő ezt angolul. Ez lehetséges? Nem. Meg kell kérdeznünk. Megpróbálják a kollégák elintézni. De a lényegét foglalják össze legalább. Ez egy összefoglaló legyen akkor? Tehát nem szó szerint itt fordítást kér a kolléganő, csak nem halljuk, csak igen, tudni szeretném, hogy mi van az anyagban. Mert a jelentés eddig olvasott részében nekem az volt a benyomásom, hogy a delegáció ellen szólal föl valaki, és szeretném pontosan látni, hogy mi ez a kritike, mert ez gyakorlatilag a bizottság elnökét is, a delegáció vezetőjét is közvetlenül érinti. Értem a problémát, jó. Ha gyakorlatilag lehetséges, akkor, akkor kollégák megpróbálják a lényeget angolul összefoglalni. Mi van még? Jó, tehát akkor megalapodtunk abban, hogy a 2007 per 100-as petíciót és 1790 per 2009-es petíciót. And, uh, contrary, uh... Újra tárgyaljuk. A 1790 per 2009-eset talán le tudjuk zárni. Ha nincs egyéb megjegyzése gondja senkinek, akkor Elkezdjük a szavazást, az új verzióról tehát, az Európai Bizottsághoz intézett ajánlás tervezetről készített külön jelentésről. Ivan Durosz úr írta ezt. Jean-Louis kitámogatja. Nem hallották szerintem a képviselők. Emeljék fel a kollégák a kezüket, akik támogatják ezt a jelentést. Tizen. Ki ellenzi azt? Senki. Hát ez eléggé egyhangúnak tűnik. Jó. És van-e olyan, akit nem érdekel a téma, vagyis tartózkodik? Jó, akkor ezt megszavaztuk. Románi úrnak adom meg most, a Románó úrnak adom meg a szót.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 Akkor mindenkinek kellemes délután kívánok. Azért vagyok itt, hogy elmagyarázzam azokat az eredményeket, amelyeket egy svájci összehasonlító jog tudományjal foglalkozó intézet készített a szülői felelősség láthatási jog témájában. Ez egy hosszú tanulmány volt, úgyhogy két nyelven, készült, két nyelven készült el, 250 oldalas mellékletei vannak, angolul és franciául olvasható. Nagyon röviden hogyan is néz ki ez a tanulmány. Nos, hát megpróbáltuk a kérdést statisztikai szempontból megközelíteni, hogy először is megpróbáltuk megnézni azt, hogy statisztikailag mekkora a relevanciája a határokon átnyúló vállási eseteknek, és aztán megpróbáltuk az európai, illetve a nemzeti jog vonatkozó részeit összehasonlítani, hát ez persze óriási öm, munka volt. A harmadik része pedig a nemzeti jogalkotást vizsgálja, megint csak a láthatási jog, fülői felelősség kérdésében. Az utolsó része pedig arról szól, hogy mérleget vontunk, hogy az utolsó időszakban, mondjuk tíz év alatt milyen előrelépések történtek, hiszen azóta az európai jogalkotó is közbelépett ezzelben a kérdésben. A Brüsszel 2 jogszabály néven ismerjük ezt az anyagot. És aztán néhány ajánlást is megfogalmazunk, mint ahogy kértünk, kérték is ezt tőlünk. Nos, melyik országokat vizsgáltuk? Egyébként nem volt túl nagy választási lehetőségünk. Franciaország és Németország kötelező jelleggel volt benne, aztán Spanyolország, egy nagy ország, és ahogyan néhány európai bírósági ítélet is rámutat, ez egy olyan ország, ahol gyakran a gyermekeket eltávolítják. Aztán egy keleti országot is választanunk kellett, Lengyelországot választottuk, mert ez a legnagyobb, és aztán Egyesült Királyság és Védország szerepelnek még, mert Skandináv országnak is szerepelnie kellett, Nagy-Britanniának pedig mindenképpen szerepelnie kellett az összehasonlításban. Nézzünk néhány kulcs szót. Mi az a különvállás? Ugye itt nagyon különbözőek a definíciók, ez lehet a házasság vagy az élettársi kapcsolat felbontása, de statisztikai értelemben inkább olyan helyzetet jelez ez, amelyben az együttélés de facto megszűnik. Mikor mondhatjuk azt, hogy ez a vállás vagy külön élés, külön vállás határokon átnyúló méreteket ölt? Hát akkor, hogyha a definíciót elég szélesen értelmeztük. Ez a definíció egyébként néhány jogszabályból, például a Brüsszel 2-ből származik. Hogyha valamelyik személy például különböző állampolgárságú, mint a másik, vagy pedig más államban él vagy a gyermek maga is más országban él, tehát itt legalább két országnak kell, két államnak kell szerepelnie ebben a felállásban. Itt olyan helyzeteket próbáltunk megvizsgálni, ahol legalább kettő európai tagállam érdekelt, mert valamilyen kapcsolat fűzi a érintett családot ehhez a legalább kettő tagállamhoz. Az egyik ajánlás ebből a szempontból az az, hogy próbáljuk meg a különvállás kérdését az Egyesült Államok, Argentina és más országokra is kiterjeszteni. De hát nem mindegy az, hogy európai tagállamokon belül beszélünk két országról, vagy Európa és azon kívüli országok. Hát olasz vagyok, kicsit gyorsan beszélek, elnézést kérek gyors Továbbra is definíciók. Megpróbáltuk behatárolni a hatáskört. Mit is jelent az, hogy szülői felelősség? Most itt megint csak egy olyan definíciót alkalmaztunk, ami a Brüsszel 2-ben szerepel. Mit is jelent tehát a szülői felelősség, azokat a jogokat és kötelességeket, amelyeket általában a szülők, vagy egy természetes, vagy jogi személyiség, mint például gyermekvédelmi felügyelet, és így tovább töltenek be a gyermek érdekében. Az is kép, elképzelhető, hogy administratív vagy bírói döntés utalja egy hivatalhoz a gyermek gyámságát. Tehát ezek a különböző felállások lehetnek. Írországban például nem olyan régen volt egy eset, amelyel kapcsolatban az Európai Bíróság is ítéletet hozott az együtt élő, de nem házas szülők esetében. A férfi, vagy az apa nem kaphat nem kaphatja meg a gyermek ellátásának jogát már eleve. Mit is jelent? Mhm. Felügyelet? Uh-huh. Mhm. Valamilyen. Tehát a Brüsszel 2-ből indul ki a gyermek felügyeletével kapcsolatos felelősség. Itt a gyermek személyiségéből kell kiindulni, és nagyon fontos, hogyha országokon, ki, vagy országokon átnyúló vállásról van szó, akkor ezt is a megfelelő definíciók figyelembevételével kell kezelni. Mit is jelent a láthatási jog? Ez azt jelenti, hogy személyes kapcsolatot létrehozni, illetve lehetővé tenni a gyermekkel. Ez nagyon fontos, abban az esetben, amikor határon átnyúló vonatkozásai vannak a különélésnek, mert ilyenkor gyakran egy másik országba kell a gyermeket elvinni, hogy láthassa másik szülőt. Most pedig majd a statisztikákkal kapcsolatban, illetve a nemzeti jogalkotással kapcsolatban kolléganőmnek adom meg a szót. Merci, professeur Romano. Köszönöm szépen. Kedves petíciós szakbizottság tagjai, nagyon nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek a mai nap. megpróbálom azt a két részt bemutatni a tanulmányunkból, amelyek talán a legfontosabb részei ennek a tanulmánynak, statisztikák összefoglalása, elemzése, valamint a tanulmánynak azon része, amely a nemzeti jogszabályok jogi értelmezését illeti. Nézzük most a statisztikát. Milyen módszert alkalmaztunk? A legfőbb célokat próbáltuk szem előtt tartani ebből a szempontból, tehát próbáljuk meg a szülői jogok kérdését a határokon átnyúló vonatkozású vállási esetekre kihegyezni. Ehhez olyan statisztikai adatokra volt szükség, amelyek minden egyes tagállamban megmutatják az ilyen esetek számát két típusú információt próbáltunk összeszedni, általános információkat, valamint a kimondottan határokon átnyúló vállások, különélési esetek. Az, hogy hogyan is intézik az egyes tagállamokban a vállás esetén a gyermek láthatási jogát. Ugye itt olyan esetekről beszélünk főként, amikor a két szülő vagy különböző állampolgárságú, vagy külön, két különböző államban lakik életviszlettel szerűen. A statisztikai adatok alapján megpróbáltunk mennyiségi értelemben is becséseket adni a határokon átnyúló különélési esetekről. megpróbáltuk először a már megszületett bírói ítéletek számából való következtetésből kiindulni. Azt kell, hogy mondjam, hogy megállapítottuk, hogy a bírósági ítéletek is máshogyan néznek ki akkor, amikor egy tagállamon belül történik vállás, vagy amikor határokon átnyúló ez a vállás. Nézzük meg, hogy hogyan is próbáltuk meg elemezni a statisztikákat. Angliában és Franciaországban a statisztikák nem léteznek ilyen értelemben. Ezekben az országokban ugyanis az, hogy határokon átnyúló vonatkozású egy vállás nem szerepel a statisztikákban, azért, mert vagy ezt nem is mérik, vagy pedig az érintett felek állampolgársága vagy lakóhelye nem szerepel a dokumentációban. Fontos lenne pedig ezt belevonni azokba a bírósági ítéletekbe, amelyek vonatkoznak ezekre a vállási esetekre. Sokszor a jogvita, jogvita pont abból adódik, hogy ugyan egy államban laktak korábban, de a vállást követően a gyermek, illetve az egyik szülő egy másik államba költözik. Gyakran a statisztikák ilyen szempontból igen hiányosak. És ráadásul nem is egységesek, ugyanis nem tesznek különbséget az európai, valamint a nem európai állampolgárságok között, és gyakran a statisztikákban az állampolgárságot tüntetik fel, ha egyáltalán valamit, és nem a lakóhelyet. Például Németországban, Spanyolországban és Franciaországban ez az eset áll fenn. Márpedig ez nem teszi lehetővé, hogy nyomon kövessük ezeket a vállási eseteket. A gyermek állandó lakóhelye szempontjából. A szülői felügyelet tehát ilyen szempontból igen hiányos statisztikákkal rendelkezik. Nem tudjuk gyakran megállapítani, hogy a gyermeknek hol van a valós tartózkodási helye. Néhány tendencia arra irányította rá a figyelmünket, hogy nagyon sok, például Spanyolországban és Németországban a külföldi személyekkel kötött házasságok száma és így igen, magas azoknak a gyermekeknek is a száma, akik egy ilyen határokon átnyúló vonatkozású vállás után maradnak valamelyik szülőnél. Például Svédországban nagyon sok ilyen esetet találtunk, kb. 20%-a az összes vállási esetnek. Na, ugye növekszik Lengyelországban is ez a statisztikai adat, főként amióta Lengyelország csatlakozott az Európai Unióhoz. Ezen kívül azt is megfigyelhettük, hogy a gyermekért felelős szülő, illetve a gyermek külön országban való élése miatt gyakorlatilag lehetetlenné válik a közös nevelés. Amennyiben határokon átnyúló vonatkozású ez a vállás, akkor fontos lenne azt is megvizsgálni, hogy milyen kihatása van ennek a szülői felelősség kérdésére. A statisztikák tehát csak formális válaszokat adnak, akár nemzetközi, akár nem nemzetközi esetekről beszélünk. Úgy látszik, mintha ezeknek nem lenne igazából kihatása a bírósági ítéletekre. Tehát az adatok alapján nem tudtuk igazolni azt a tézist, mi szerint a szülők lakhat, lakóhelye bármilyen hatással lenne a szülői felelősség, a láthatás vagy más családjogi kérdésekre. A megvizsgált adatok alapján nem tudjuk azt igazolni, hogy mennyire igaz az, hogy az adott ország állampolgárát előnyösebb helyzetbe helyezik a bírósági ítéletek. A gyermekek érdekeit gyakran úgy ítélik meg, hogy ahhoz a szülőhöz, annak a szülőnek adják az ő nevelésének jogát, amely, aki abban az adott országban lakik egy jogi elemzés, a láthatás, gyermektartás, szülői felelősség kérdésére kell, hogy kiterjedjen. Ami a szülői felelősséget illeti, a tanulmányban <coughs> terül ki, hogy maga a szülői felelősség definíciója közeledik, konvergál az európai országok között, a gyermekek jogainak központba helyezése szintén. A szülői felelősség kérdése a születéstől kezdve általános értelemben megjelenik, a gyermek személyének védelme, illetve vagyonának védelmére is kiterjed. A szülők nem mondhatnak le a szülői nevelés jogáról, és nem adhatják át egy harmadik személynek. Általában a két szülő együtt neveli a gyermeket, tehát övék a kettős szülői felelősség, és ez teljesen független attól, hogy családi állapotuk összeköti -e őket vagy sem. A házastársi viszonynak nincsen gyakorlatilag kihatása a szülői felelősség kérdésére, azonban annak gyakorlására lehet kihatása. Arra is figyelmesek lettünk, hogy különélés esetében, vagy vállás esetében az összes megvizsgált tagállamban, csak Lengyelországban nem, tehát Lengyelország kivétel, nagyon konvergensnek mutatkoznak, azonban a szülői felelősség Spanyolországban, Lengyelországban és Franciaországban vállás esetén kizárólagosan is megkaphatja az egyik ö, szülő. Azonban Németországban a gyermek ellentmondhat szülei megállapodásának, és ebben az esetben a bíró kell, hogy megállapítsa, hogy ki fogja végül is nevelni a gyermeket. Nagyon érdekes ez a kérdés a mostani tanulmány szempontjából, hiszen ugye ez az egész kérdés csak akkor merül fel, amennyiben a szülők elválnak vagy külön élnek. Svédország kivételével az összes országban létezik a gyermektartás gondolata. De természetesen különböző értelmezés kap ez országról országra Franciaországban, Lengyelországban és az Egyesült Királyságban a gyermek állandó lakóhelye fontos szempont ebből a szempontból. Ugyanakkor Lengyelországban, ugyanakkor Németországban a, az a szülő, amely neveli hivatalosan a gyermeket, vele is kell, hogy éljen. Svédországban a az állandó lakhely kérdésétől teljesen külön válik a nevelés joga. a felváltott nevelés nem, nem létezik Lengyelországban, azonban Franciaországban és az Egyesült Királyságban igen. Ami a láthatási jogot illeti. Itt nem csak a külön élő szülő jogairól van szó, hanem a gyermek jogairól, miszerint neki joga van mindkét szülővel ö, fenntartani kapcsolatot vállás esetén is. Nos, hát itt nagyon hasonló koncepciókat állapíthattunk meg az összes megvizsgált országban. Igazából a különbségek ennek kötelező jellegét, tehát a láthatási jog kötelezővé tételével kapcsolatban merültek fel. Más különbségek pedig azon személyek körét illetik, akiknek joga van a láthatáshoz. Vagyon csak a szülőkről van szó, vagy esetleg más személyekről, mint például nagyszülőkről is. Utolsó kérdés. A gyermek érdekeinek kérdése. A bírói döntések mindig figyelembe veszik a gyermek jogait, gyermek érdekeit, és ezt akkor is megteszik, amikor határokon átnyúló vállásról van szó. De természetesen a definíciók eléggé ködösek ebből a szempontból, hiszen minden egyes esetben a gyermeknek megfe- leginkább megfelelő helyzetet kell előteremteni. Azonban jogi szempontból definíciókra van szükség. Például Franciaországban a gyermek érdeke érdekének felsőbbrendűsége a gyermek erkölcsi és testi fejlődésének legmegfelelőbb voltát emeli ki. Lengyelországban a Dobrogyecka azt jelenti, hogy a gyermek személyes érdekei beleértve vagyoni helyzetének helyzetét is, amely, tehát hogy ezeket veszik figyelembe. Utolsó, nem tudjátok? És végül a gyermeknek azon jogát is figyelembe kell venni, hogy mindkét szülővel szoros kapcsolatot tudjon ápolni. A gyermeknek joga van ahhoz, hogy kifejezésre jutassa gondolatait, a szülei közötti viták kapcsán is. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy az összes tagállamban, amelyeket megvizsgáltunk, közös vonásként jelenik meg a gyermek akaratának figyelembevétele is. Jelenleg a bíróságok úgy tűnik, hogy Svédországban, illetve Németországban, és néhány éve már Spanyolországban is ezt a szempontot veszik leginkább figyelembe, tehát hogy a gyermek mit szeretne. Tehát a gyermek érdekeinek figyelembevétele, ennek a kérdésnek az elemzése, definíciója fontos szerepet tölt be a tanulmányunkba. Megállapítottuk ugyanis azt, hogy ha a gyermek elköltözik, ez nem feltétlenül ellentétes a gyermek jogaival, de természetesen bizonyos feltételek mellett lehet ezt csak megtenni. Például a folyamatosság elve az egyik ilyen fontos alapelv, ahogyan például azt a német jog fogalmazza meg. Ebben az értelemben a gyermek külföldre költözése nem szabad, hogy brutális változás jelentsen kulturális, nyelvi szempontból a gyermek korábbi életviteléhez képest. Ugyanakkor a másik szülő láthatási jogait is meg kell őrizni. Ami a, láthá- ami a láthatást illeti, a gyermek külföldön való meglátogatása csak akkor jelenthet kockázatot, amennyiben a rablásra ö, nyújt ez lehetőséget, vagy például Svédországban ö, más hasonló szempontokat is figyelembe vesznek. Most pedig visszaadom a szót Románó kollégámnak. On revient donc sur le plan. Visszatérünk most tehát akkor a nemzetközi kérdésekre miután most a nemzeti statisztikákat, valamint a nemzeti jogszabályokat megvizsgáltuk. Tehát azt láthattuk, hogy valóban léteznek különbségek a nemzeti jogalkotások között, már a definíciók is változhatnak országról országra, de főként ugyanezen definíciók alkalmazása teljesen különböző megoldásokhoz vezethet. Most megpróbáljuk a létező, már létező mostani Európában is érvényes jogszabályokat megvizsgálni, nemzetközi jogszabályokat, és azután arra is szükség lesz, hogy a szülők, a gyermek, valamint mindazok, akik a szülői felelősség jogával rendelkeznek, bírósághoz tudjanak fordulni, hogy egy világos bírói ítéletet kapjanak, a vállás, láthatás, gyermektartás kérdéseiben. Nagyon fontos az, hogy ezeknek a bírói ítéleteknek a tartalma a gyermek jogait, érdekeit vegye figyelembe, és valóban ugye a gyermek jogai ö, felsőbbrendűek. Nagyon fontos tehát, hogy az a bíró, aki ö, ítéletet fog ö, kimondani, figyelembe vegye a nemzetközi vonatkozásait is ennek a vállásnak. Az is fontos, hogyha létezik már egy bírói ítélet, akár gyermektartás, akár láthatás témájában, meg is valósuljanak ezek a jogok, és hogy ezek a jogok a, ne ütközzenek ugyanakkor a közösségi jogszabályokba, illetve a közösségi szabadságjogokba. Európában, de általában máshol is. Nagyon fontos az, hogy kikerüljük, hogy egy és azonos gyermek esetében két bírói ítélet is érvényben legyen. Nézzünk például egy francia Hát nem vagyok hozzászokva, hogy tolmácsoljanak, úgyhogy kicsit talán gyorsan beszélek. Nos, hát nézzük ezt a mostani esetet. 90-es évek végén nagyon sok probléma adódott, sőt, még francia-német vegyes bizottságokat is létrehoztak, ugyanis sok esetben volt egy francia bírói ítélet és egy német bírói ítélet is egy francia-német vállás esetében. Mondjuk azt, hogy az apa, férf, az apa francia, az anya német, el kell kerülni az, hogy két európai tagállam ugyanabban a kérdésben, tehát szülői felelősség, gyermektartás, láthatási jog kérdésében ítéletet mondhasson. Ugyanis nem azt mondom én, hogy minden esetben különbözőek lesznek ezek az ítéletek, de elképzelhető, hogy lesznek különbségek közöttük. Például Franciaországban lehet, hogy a francia apának adják a gyermek nevelésének jogát, de ugyanakkor a német bíróság a német anyának fogja <laughs> ugyanezeket a jogokat ítélni. Nos, hát itt ugye a két bírói ítélet egymással ütközésben áll. Ez azt is jelenteni, ugyanolyan, mintha egyáltalán nem lenne bírói ítélet ebben a kérdésben, tehát nincsen világos joghelyzet, nem tudják a szülők azt, hogy melyek, milyen jogok, illetve milyen kötelezettségek vonatkoznak rájuk. Az apa azt gondolja, hogy neki kell nevelni a gyermeket, mm, az anya pedig úgy gondolja, hogy nem, hiszen a német bíróságok neki ítélték a gyermek nevelésének jogát. Hát elég gyakran történik ez akkor, amikor felmerülnek olyan kérdések is, hogy milyen iskolába járjon például az ilyen gyermek, vagy például teszem azt, operáción kell átessen a gyermek. A gyermek anyja, aki teszem azt német jogalapján a gyermek nevelésének letéteményese, egy bizonyos módon dönt egy kérdésben, de lehet, hogy az apa pont fordítva gondolja ezt. Tehát ez egy olyan helyzet, ami igazából jogi hézagot jelent az európai jogalkotásban. Mert egész egyszerűen egymásnak ellentmondó európai ország, tehát két bírósági ítélet egymásnak ellentmond. Tehát itt egy jog nélküliség alakul ki, pedig az Európai Unióban ugyan, ugye pontosan egy jogbiztonságával foglal, tehát egy jogbiztonsági térséget szeretnénk létrehozni. Ugyanakkor a gyermek állandóan az egyik vagy a másik ország között rángatják, ő maga sem tudja, hogy valójában kinek van joga az ő neveléséhez. Tehát ilyenkor a két szülő közötti konfliktus joghatóságok közötti konfliktussá növi ki magát, és ilyenkor valakinek jogot kellene formálnia arra, hogy kimondja a végső döntést ezekben az esetekben. Lehet, hogy kicsit erős vagy provokatív vagyok, de lehet, hogy ezekben az esetben a gyorsabb vagy az agresszívabb vagy a hangosabb szülő fogja tudni érvényre juttatni jogait. És ebben az esetben sérülnek, vagy csorbulnak a közösségi szabadságjogok is. Mert mondjuk azt, hogy a francia apa, hogyha Németországban él a gyermeke, Nos, hát amint átmegy Németországba, ott már nem ő a gyermek nevelésének felelőse, hiszen Németországban, mondjuk teszem azt, egy bírói ítélet már az anyának ítélte a gyermeket. Hát ez egy eléggé drámai helyzet, úgyhogy fontos lenne, hogy döntést, tudjon, döntés szülessen, és a gyermek érdekeit vegyük leginkább figyelembe. Tehát ebben az esetben a gyermek közelségét is figyelembe kellene venni, tehát az, hogy kinek van joghatósága, próbáljuk meg egy vagy maximum két országba koncentrálni ezeket a jogokat, próbáljunk meg a bíróságok közötti párbeszédet is előmozdítani, mert csak így lehetne közös megegyezésre jutni, és megvalósítható ítéleteket alkotni. Tehát azt kell elkerülni, hogy egymással párhuzamos ítéletek születes, születhessenek, mert hogyha két bírói per van folyamatban, két vállóper, az egyik Franciaországban, a másik Németországban, akkor elég nagy a kockázata annak, hogy különböző ítéletek születesenek, és azok egymással ellentétesek legyenek. Tehát minimálisra kellene csökkenteni az egymás bírói ítéleteinek nem elismerését, Miért is van erre szükség? Hát azért, mert amennyiben nem ismerik el ezt az ítéletet, például a francia ítéletet Spanyolországban vagy Németországban, nos hát akkor az adott tagállamokat, Spanyolországot vagy Németországot arra kényszerítik, hogy új bírói döntéseket vagy új eljárást indítsanak, és itt megint csak azt kockáztatjuk, hogy a két országban két különböző ítélet szülessen. Mi is létezik most annak érdekében, hogy milyen jogi eszközök állnak a rendelkezésre, hogy az előbb ismertetett kockázatokat elkerüljük. Nagyon sok ilyen jogszabály van, ilyen nemzetközi jogszabály. Egyesek azt mondják, hogy lehet, hogy még túl sok ilyen jogi eszköz is van a kezünkben. A túl sok pedig néha konfliktusokhoz vezet, mert amikor túl sok nemzetközi egyezmény létezik ebben a témakörben, akkor lehet, hogy a bírók is megzavarodnak, és ugyanakkor még az is elképzelhető, hogy maguk a nemzetközi jogszabályok is egymásalnak ellentmondóak, és megint csak egymásnak ellentmondó bírói ítéletek születnek ezekből kifolyólag. Tehát vannak olyan ö, jogszabályok, amelyek ö, most már ö, nem nincsenek érvényben, ezek a hágai, illetve a luxemburgi öm, egyezmények 1961, illetve 1980-ból, és ezen kívül még van három jelenleg is érvényben lévő, az 1980-as hágai, amelyek a nemz- gyermektartási nemzetközi ügyekben felelős jogszabály, aztán egy 1996-os hágai egyezmény, amely igen komplex, de csak 2002-ben lépett életbe bizonyos tagállamokban, hiszen az Európai Unió a tagállamokatnak engedélyezte azt, hogy ez, ebben, ezt aláírják, ratifikálják. Franciaországban például a 96-os hágai egyezmény nemrég lépett csak életbe, illetve 2011 elején fog életbe lépni, Lengyelországban szintén egyébként de ennek ellenőre azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a hágai 1996-os egyezmény létezik, és ugyan lehetne javítani, de hát mégiscsak nem rossz ez az egyezmény. És aztán itt van a Brüsszel 2. Nézzük meg a régi jogi eszközöket. de ezekkel nem kívánok túl sokat foglalkozni, inkább az 1996-os hágai egyezmény, a nemzetközi gyermekrablási ügyek, egyik tagállamból a másikba való gyermekek elrablásainak ügyeit rendezi. 71 vagy, vagy 72 állam vesz részt egyébként ebben az egyezményben. Vannak olyan országok, amelyek nem hajlandóak visszaküldeni a gyermeket bizonyos kérdések miatt, mint például a gyermek ezt szeretné, vagy a gyermeket jobban integrálni szeretnék eredeti közösségében, és így tovább. Tehát ahogyan elmondtam, a visszaküldés tekintetében még van mit javítani ezen az egyezményen. Ez a hágai egyezmény eléggé jó, de mégiscsak elég sok ennek ellenére az olyan esetek száma, amelyekben nem ismerik el a tagállamok egymás joghatóságainak ítéleteit. Európában. Most a legfontosabb talán a Brüsszel 2 egyezmény, amelyben megpróbáltuk megvizsgálni azt, hogy milyen jogalapokat lehetne figyelembe venni. Az Európai Unióról szóló szerződés ötös ös címe alapján, vagy hát itt találhatunk jogalapot erre, mi szerint egy szabadság, biztonság, jog érvényesülése térségét kívánja az Európai Unió előmozdítani. Ami nagyon fontos az, az az, hogy a Lisszaboni szerződés életbe lépése óta nem csak egyszerűsíteni és javítani kell a bírósági ítéletek kölcsönös elismerését, hanem arra kell törekedni, hogy ezt biztossá tegyük, valamint a végrehajtás tekintetében is a bírói ítéletek végrehajtását is biztosítani kell tagállamokon átívelő módon. Ugye itt polgári jogi eljárásokról van szó, vagy eljárásjogról van szó. Nézzük meg, hogy milyen előrelépéseket vizsgálhatunk meg 2000 óta egyébként létezik már a Brüsszel 2, de egyszer már módosították, ezért is hívjuk Brüsszel 2B-nek, hiszen itt egy új kérdés, a szülői felelősség kérdését is jobban figyelembe veszi az új jogszabály. Tehát korábban a sima Brüsszel 2 esetében ez nem volt biztosított. Tehát ezért nagyon fontos előrelépés ez a Brüsszel 2B jogszabály. A kutatók úgy gondolják, hogy ez egy olyan jogi eszköz, amely nem csak a korábbi helyzethez képes hozott javulást, meg ezen felül még sokkal világosabb és rugalmasabb jogszabály is. Világosabb azért, mert az, az állandó lakhely szerinti ö, bíróságnak adja az illetékességet, tehát nem lehetett korábban tudni azt, hogy az állampolgárság szerinti országhoz, bíróságához kell fordulni, vagy pedig a lakóhely szerinti bírósághoz. Most pedig kimondottan az állandó és életvitelszerű lakhelyhez köthető a vállás, illetve a vállóperek lefolytatása. És ebben az értelemben a dossziék átadására is mód nyílik. Az általános, tehát az állandó lakhely szerinti illetékes bírósághoz. Nagyon fontos tehát az, hogy megállapítottuk azt, hogy bírósági ítéletek nem elismerése nagyon le kell csökkenjen, És ez meg is történt, főként a múlthoz képest, a Brüsszel 2B-nek köszönhetően. Európában egyébként sikerült egységesíteni a az exekvátor intézményét, és ugyanakkor gyorsan lefolytatni a bírósági ítéleteket, eljárásokat. A láthatási joggal kapcsolatban azt hiszem, hogy ezt a jogot nem kellőképpen védték a korábbi jogszabályok, a Brüsszel 2B viszont ezt megteszi. Éppen ezért a láthatási joggal kapcsolatban láthatjuk azt, hogy végrehajtási szintre emelkedik ez a jog, és nem lesz szükség az exekvátorra ebben az esetben, hanem az összes tagállamban végrehajthatóvá válik a láthatási jog. Valamint ezzel ki tudjuk kerülni azt az időszakot, amely az exekvátor alatti időszak, és amely igen el szokott húzódni. Gyermekrablási esetek. Azt mondtuk, hogy az 1980-as egyezmény elég jól működik ebből a szempontból, azonban a gyermekek visszanemküldésének küldésének esetei igen gyakoriak még mindig, a 11-es cikk megpróbálja ezt a kérdést rendezni, mégpedig úgy, hogy a gyermek visszatérítését kötelezővé teszi, és az eljárást felgyorsítja. Fontos, hogy a 6 hónapos, 6 hetes időszakot betart, tehát hogy ez, ez betartásra kerüljön, amennyiben ez nem történik meg, akkor indokolni kell, és a gyermek visszatérését, vagy visszatérítését nem lehet megtagadni akkor, hogyha abban az államban, ahová a visszatérést kérik, megfelelő gyermekvédelmi jogszabályok vannak életben. Amennyiben a az az ország, ahová elvitték a gyermeket, megtagadja a visszatérítést, akkor a, megint csak felmerülhet a bíróságok közötti ítéletek között, tehát a bírósági ítéletek közötti konfliktus, Itt megint csak a végrehajtási joggal rendelkező ítéletet kell figyelembe venni. Egy másik nagyon érdekes aspektus a Brüsszel 2B szempontjából, amely szintén előrelépésnek tekinthető a korábbi helyzethez képest, az együttműködés. Hiszen most vannak már olyan központi hatóságok, amelyek a hatóságok közötti együttműködést, információáramlást segítik, ez főként a gyermek érdekeire, gyermek életkörülményeire vonatkozó információkra vonatkozik. Ez természetesen ingyenes szolgáltatás, és ez nagyon fontos, mert így ezek a hatóságok a meglévő jogi eszközök működését olajozottabbá teszik. Például mediációs segítséget is nyújthatnak ezek a hatóságok, és egyébként nagyon érdekes a gyors bírósági ítéletek kimondásához ennek a hálózatnak a működtetése. Tehát a bíróságok közötti párbeszéd. Nagyon röviden, még a jövőre vonatkozólag szeretnék néhány megállapítást tenni. Ezeket megpróbáltam csoportosítani, két csoportot állítottam fel, az egyik csoport a Brüsszel 2B-re vonatkozó módosítások, vagy ajánlott módosítások. Hát ez egy nagyon kényes kérdés. Ezt még vizsgálhatjuk, de lehet, hogy nagyon komoly következményei lesznek. Milyen módosításokra gondolunk? Miután ma még elképzelhető az az eset, hogy a gyermek nevelésének jogát elismerő bírósági ítéletet ne hajtsák végre más tagállamokban, tehát még az elismerés kérdésében vannak lemaradások. Éppen ezért nagyon jó lenne, hogyha megoldanánk ezt a problémát. Szerintem egyébként tíz éven belül magától is megoldódik ez a kérdés, persze ez politikai akarat kérdése is. De talán a következő lépés a gyermekek nevelésének joga. Ugye vannak olyan indokok, amelyekkel meg lehet támadni egy ilyen bírósági ítéletet, vagy lehet vele nem egyetérteni. Tehát még most is van arra lehetőség, hogy egy német vagy francia bírósági ítélet egymásnak ellentmondó legyen, és ebben az esetben nagyon jó lenne, hogyha kidolgoznánk egy olyan rendszert, amely az ilyen konfliktusokat megakadályozza. Jó lenne az egyeztetést előmozdítani az érintett bíróságok között, mert például az előbbző esetben francia és német bíróságok között. A francia bíróságnak francia bíróságot kötelezni kellene ezekben az esetekben arra, hogy a német bírósággal egyeztessen és fordítva koordináció. A Brüsszel 2B, illetve más jogszabályok között. Most hát ez egy nagyon bonyolult kérdés, úgyhogy erre nem fogok kitérni. És ó, vannak olyan módosítások vagy ajánlások is, amelyek, illetve olyan ajánlások, amelyek nem jelentik a Brüsszel 2B módosítását. Például a gyermek meghallgatásának kérdésében még nagyon nagy különbségek mutatkoznak egyik államról a másikra. Úgyhogy még az is előfordulhat, hogy ez a kérdés legyen, tehát ugye emiatt a kérdés miatt ne ismerjék el az egyes bíróságok egymás ítéletét. Például Németországban a gyermekek meghallgatása fontosabb szerepet tölt be, mint a francia bíróságok előtt, Úgyhogy ilyen értelemben elképzelhető, hogy a két állam másként áll hozzá az adott vállóperhez, egész egyszerűen csak azért, mert máshogy ítélik meg a gyermek által elmondottakat. A jogás specialisták képzése nagyon fontos tehát az, hogy az államok is felismerjék azt, hogy a nemzetközi vonatkozásai a családi jognak fontos kérdést képeznek, tehát egy nemzetközi családjogi specializációt is, vagy ilyen típusú képzéseket kellene segíteni. Nem kell sok ilyen bíró, de mégiscsak ők legyenek szakértői ennek a kérdésnek. A családi mediációban nagyon jó tapasztalatokat gyűjtöttünk, tehát meg lehetne próbálni nemzetközi értelemben is ezeket alkalmazni, hiszen egy 2008-as irányelv ezt rendezi, tehát a mediációt. Azt hiszem, hogy lehet, hogy egy kicsit túl sokat is mondtunk, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, és nagyon örülünk annak, hogy itt lehetünk, és várjuk a kérdéseket. Köszönöm szépen ezt a nagyon fontos eh, bemutatást, illetve ezt a rendkívül fontos tanulmányt. Ez a tanulmány is bebizonyította azt, hogy számos olyan kérdés van, amelye európai parlamentként még intenzívebben kell foglalkoznunk. Eh, Jár úr kap szót, és utána eh, további vitára kerül sor, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm eh, szépen az előadást. Nem lett minden világosabb ezáltal, egy nagyon bonyolult anyagról van szó, és eh, azért is ilyen bonyolult ez az anyag, mert itt a gyermekek eh, ellátási jogáról van szó, szülőkről, illetve olyan esetekről, ahol a szülők nem tudnak békésen megállapodni, ha ez így volna, akkor minden sokkal egyszerűbb lenne. Itt egy problémáról van szó, és a petíciók, amelyeket a petíciós bizottsághoz nyújtanak be, szintén tükrözik, éppen ezért foglalkoznunk kell ennek a történelmi aspektusaival is. Szeretnék egy kérdést feltenni, amely a gyermekek gondozásáról szóló jogra vonatkozik az Európai Unión belül. Hát szeretnék megpróbálni um, rendet teremteni, illetve az értelmezésben segítséget kapni. Tehát a békés megoldások mindig sokkal jobbak, mint a bírósági döntések, de sajnos szükség van néha bírósági döntésre. Egy dolog nem vált világossá. Ön azt mondta, hogy az illetékesség tehát ki is dönt tulajdonképpen a, a gondozási jogra a gyermekek esetében? Ezt sikerült tisztázni, vagy nem? Az Európai Unión belül egyértelműen tisztázott az, hogy mely bíróság az illetékes. És a második kérdésem, ezt ön is felvetette, hogy amennyiben bírósági döntés született egy adott tagországban, a többi tagországoknak az Európai Unióban kötelező érvényűen át kell venniük ezt az ítéletet. Ez így van? A harmadik kérdés. A tanulmány kapcsán ön elmondta, hogy van egy bizonyos jogút, de vannak-e utalások arra, hogy él a diszkrimináció a gyermekek jogainak esetében, nagyon különbözőek a döntések a tagországok között, tehát sikerült -e kideríteni azt, hogy létezik a diszkrimináció. Az utolsó kérdésem. Ön azt gondolja-e, hogy a tagországokban a jogalapok annyira különbözőek, a jogalapok annyira különbözőek, hogy itt harmonizációra kéne törekednünk. Hogyha ezt ön így gondolja, akkor melyek azok a területek, ahol a harmonizációra szükség lenne az ön véleménye szerint? Elnézést szeretnék kérni, nem vagyok jogász, lehet, hogy a, a kérdéseim közül, közül túl egyszerűek néhányak, de petíciós szakbizottságként nekünk konkrét problémákkal kell foglalkoznunk. És nem lehet néha megosztani a gondozási jogot. A bíróságok ítéleteket hoznak, de ezek nem biztos, hogy feltétlenül igazságosak a gyermekek jogai, a gondozáshoz való jog, ennek megadása vagy nem megadása még inkább fog foglalkoztatni bennünk a jövő, bennünket a jövőben, mint most. Köszönöm szépen, mondja az elnök, kérem fogja rövidre a válaszát. Jár úr nagyon sok kérdést tett fel, kérem önt, hogy fogja rövidre a mondandóját. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Azt gondolom, hogy nagyon találóak voltak az elhangzott kérdések először, ami az illetékességet illeti. Vannak -e az Európai Unión belül egyértelmű um, illetékességi szabályozások? Igen, a válaszom erre, de ezek részben rugalmasak, hiszen biztosítani kell azt, hogy itt uh, megvalósuljon egyfajta rugalmasság azért, hogy a konkrét esetekre sikerül megoldást találni. Tehát vannak általános illetékességi szabályok, általában az az ország az illetékes, ahol a gyermek tartózkodik, de amennyiben ez nem így van, bizonyos más hatóságokra is át lehet ruházni az illetékességet. Például az eredeti ö, lakóhely dönt a gondozási ö, országról, vagy pedig egy olyan ország is dönthet, ahol a gyermek vagyona van. Tehát az említett hatóságok illetékességét át lehet ruházni. Tehát e- ezekre volt már példa, de az a hatóság, amely e, megkapja az illetékességet, egyet kell, hogy e, értsen mindezzel. Hogyha nem érzi úgy ez az adott hatóság, hogy ő inkább illetékes, és megtagadja ezt a lehetőséget, akkor az eredeti tagországban marad az illetékesség. Tehát szükség van egy utánájárásra, és ezzel kapcsolatban nincsen egyértelmű definíció nem kivételről van szó, um, hanem nagyon gyakran a gyermekvédelemre vonatkozó nemzetközi megállapodásokban is ugyanerre történik utalás. A bíráknak uh, van egy bizonyos uh, játéktere, a Nemzetközi um, Bíróság is megpróbált uh, erről dönteni, de nem sikerült teljes mértékben tisztázni mindezt. Ami az elismerést illeti, tehát amennyiben a ítélet születik, vajon ez a szabad mozgás támogatja-e? Azt gondolom, hogy erre az erre adott válasz már sokkal bonyolultabb, tehát nem kötelező más bíróságok ítéletét kötelező érvényűen átvenni ezekben az esetekben. Ami a gondozáshoz való jogot illeti, e, ez így van, de ami a látogatási jogot illeti, ott kötelezően e, át kell venni adott esetben a német bíróság döntését. Európán belül e, szabad mozgást kell megvalósítani, tehát nem lehet megakadályozni ezeknek a bírósági ítéleteknek az elfogadását. Miért nem igaz ez minden területre? Azért, mert az elismertséget meg lehet tagadni. Ennek 6-7 oka van. Például a közrend. A közrend nagyon gyakran egy olyan szempont, amely meghatározó. Például egy német ítéletet a közrend szempontjai miatt nem lehet Franciaországban elfogadtatni, azért, mert az érintett személyek egyike a szülői eh, felelősséghez nem tartozik hozzá a döntés, illetve az ítélet előtt Németországban. Ez nem így van. Francia jogértelmében lehet úgy is ítéletet hozni, hogy a gyermeket nem hallgatják meg. Ebben az esetben a német közrend fellebbezéssel élhet, és ebben az esetben Németországban a francia döntés nem fogadják el. Tehát ebben az esetben ezen a területen nem születik eh, francia-német döntés, egy olyan, eh, amelyet mindkét ország elfogadna. Az elnök megszakítja az előadót. Very short, Arra kértük önt, hogy eh, válaszoljon röviden, és mindenkit kérek arra, hogy tegye fel a kérdéseket is röviden, ez nagy probléma nekünk hiszen nagyon sokan vannak itt a teremben, akik a saját petícióikat szeretnék bemutatni, és ezek is értékes hozzájárulások lehetnek Román úr tanulmányához. Tehát kérem, hogy egy igennel vagy nemmel válaszoljon, természetesen erre nincs mindig lehetőség. Ön, kérem, hogy maradjon itt a teljesülés ideje alatt. A harmadik kérdés a diszkrimináció nincsenek utalások a jogalkotás kapcsán, miszerint diszkrimináció lenne elmondható attól függően, hogy mely tagország polgára az adott gyermek. A diszkrimináció történő utalást nem találtuk meg, de ettől függetlenül ez nem kizárt. Tehát a gyermeknek abban az országban kell maradnia, ahol eddig volt. A negyedik kérdés, és erre nem tudok nagyon részletesen válaszolni. Vannak olyan területek, amelyek harmonizációra kerülnek, illetve a gondozási jog kapcsán vannak különbségek, mégpedig jelentős különbségek. Bizonyos területeken a jogok közelítése mondható el, és mint említettem, először is a gyermekek meghallgatását is harmonizálni kell, mivel ennek határokon átnyúló hatása lehet az ítéletek elismertségét illetően is. Itt jogközelítésre van szükség, annak érdekében, hogy meg tudjuk valósítani a bírósági ítéletek kölcsönös elismertethetőségét. Az elnök asszony ismét mikrofon nélkül megszakítja az előadót. Thank you very much. Köszönjük szépen. Mm, azt akartam megköszönni, hogy abba hagyta a magyarázatokat. Szeretne még valamit hozzáfűzni mindehez? Szerencsére értem a németet. mert nem tudjuk, hogy hogy is működik itt a tolmácsolás. Tehát, hogy amikor ön görögül beszél, akkor nem tudom követni. Vannak-e még kérdések? Asszonyom? maga a petíciót benyújtó szeretne kérdést föltenni, illetve megjegyzést tenni. A nemzetközi problémák bonyolultsága megoldása érdekében talán érdemes lenne megfontolni, hogy nem lenne érdemes minden országban egy úgynevezett gyermekügyi főügyészséget berendezni, akikhez fordulhatnak a fiatalok, ö, ilyen jogi problémák esetén, és akkor legalább ennek az intézménynek a megléte lehetne egységes, akik, amely közvetítene. Ez szerintem jó gondolat lenne. Are you ready to answer? Did... Kíván erre reagálni?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 Legyen szíves, válaszoljon Romano úr a feltett kérdésre. Szeretném még egyszer meghallani, mert nem volt bekapcsolva a mikrofonja a hölgynek, amikor elkezdett beszélni. Megismételni a kérdését néhány szóban? A Román úr felé. Tehát röviden. Arról van szó, hogy hazámban van egy ifjúság ügyi hivatal, egyfajta ügyészség, ügyvédi szervezet talán, és javaslatom az lenne, hogy ilyet minden országban létre kéne hozni, hogy ezeken keresztül a fiatalok a bonyolult jogi helyzetekben fordulhassanak l'institution de l'enfant. Oui, merci beaucoup euh, de votre question. Köszönöm a kérdést. Szerintem igen, ennek lenne értelme, jogos a felvetés, de sajnos a mi tanulmányunk ennek az esetőségnek a vizsgálatára nem tért ki. Tehát itt mi csak a nemzeti jogokat vizsgáltunk, a gyermekek jogait. Német, Franciaországban is van egyébként, úgy tudom, erre vonatkozó törekvés, sőt, Franciaországban egészen tavalyig létezett egy gyermekügyi ombudsman, akihez fordulni lehetett ilyen ügyben, tehát hasonló intézmény Franciaországban is van, vagy volt. de gyakorlatias intézményi okok miatt sajnálatos módon ez az intézmény megszűnt, és nem tudom, hogy az európai jog egyáltalán beavatkozhat-e olyan értelemben, hogy a tagállamoknak ezt javasolja, vagy hát rá kötelező őket. Én belátom az ön logikáját, és szerintem lenne benne értelemben erről is lehet tanulmányt írni. És nyilvánvalóan vannak hasonló intézmények, nem mi találjuk fel a spanyol viaszt. Fel kéne sorolni azt, hogy mely területeken, és akár esetleg, hogy európai szinten lehetne ezzel a kérdéssel foglalkozni. Biztos, hogy egy ilyen intézmény létrejött minden országban, legalábbis enyhítené a dolgot, még, és egyszerűbb lenne akár ilyet létrehozni, mint egységesíteni az európai jogot. Elnök. Valamit tisztázzunk. Most már nem adhatom meg másnak a szót, csak a petíció benyújtőnek, és utána le kell zárnunk ezt a témát. Most pedig átadom az elnöki széket. Buonasera. Allora. Jó estét kívánok. Ahogy itt mondják nekem, még az első pontnál tartunk, illetve hát a hetesnél, mivel nincs itt maga a petíció benyújtója a jelen, ezért Markus Teleszki, az ő képviselője kapja meg most a szót. Jó napot kívánok! Tisztelt Petíciós Bizottság! Engedjék meg, hogy először is megköszönjem, hogy meghívták az Európai Bizottságot erre a mai vitára. Én az igazságügyi együttműködési osztályt képviselem polgári ügyekben, és gyakorlatilag főnökömet, mivel, amint önök is tudják, ma van a polgárjog napja, és ma Szlovéniában tart előjárom előadást. Pont ilyen témákban egyébként. Látták talán írásos anyagunkat, ehhez még külön anyagokat is benyújtottunk, amint láthatják az érvelésből, három gondolatot emel ki a petíció benyújtója, a bűn, a büntető jogi aspektusokat, az igazságügyi együttműködést, amivel mi főleg foglalkozunk, és a jogsegély ügyét. Mind három aspektust megvizsgáltuk, és következtetéseinkből kiolvasható, hogy a petíciót benyújtók témája szerintünk nem tartozik az európai jogkörébe, tehát mindezen kérdéseket a nemzeti hatóságok szintjén kell eldönteni. Mert itt a rendeletek végrehajtásáról van szó, és nem magukról a rendeletekről, a jogsegély is ide tartozik. Nem akarom nyújtani mondókámat, ennyi a lényeg. Köszönöm, hogy meghívtak minket és ha kérdéseik vannak, akár részletbe menő kérdéseik, akkor ezekre szívesen válaszolunk. Elnök. Köszönjük. Kíván még valaki megszólalni a témában? Nem. Akkor ezzel ezt a petíciót ezt a vitát egyelőre lezárjuk a bizottsági válaszsal, és tovább lépünk Marinella Colombo olasz állampolgár petíciójára, akit ügyvédje képvisel, és akinek meg is adom a szót. Jó napot kívánok! Rövid leszek. Világossá szeretném tenni mindenki számára, hogy nem csak 134, hanem azóta már több mint 2000 aláírója van ennek a petíciónak, tehát nem úgy, ahogy itt szerepel. A petícióval 2008-ban a parlament már foglalkozott, és erről egy munkaanyagot is írtak. Natalie Griesbecknek köszönhető mindez. Neki Innen is köszönetet szeretnék mondani érzékenységéért. A valamennyi tagállam autonóm módon alakíthatja ki családjogi rendszerét, ugyanakkor az Európai Unió tagállamainak meg kell felelniük mind az nemzetközi, mind az európai egyezmények követelményeinek. A New Yorki konvenció az ember, a gyermekek jogokról itt különösen érvényes ennek is a 29-es cikke, amely kimondja, hogy a gyermek nevelésének célja az, hogy identitását kialakíthassa, nemzeti családi értékeit, nyelvét megtanulhassa, használhassa, kialakíthassa. A, az új Brüsszel 2 a hágai konvencióra hivatkozik, és ezt eh, alkalmazza a polgári jog területén. Az uniós szerződés 21. cikke rendelkezik továbbá ugyanerről. Nos, Kolombó asszony petíciója kimondja azt, hogy ezeket az elveket a német hatóságok szerinte megsértették. A kindes volra, a gyermek javára hivatkozva, ugyanakkor nem a, arról van szó, hogy általában véve a gyermek érdekét kell szolgálni, hanem ö, országonként kell megvizsgálni, hogy mi a gyermek joga. A németországi Jugendamt nem szociális szolgáltatásokat nyújt. Németországban ezt a Szociálamt csinálja. A Jugendamt nehezen fordítható bármely nyelvre, de a saját honlapjuk szerint a, a családokban felmerülő problémák esetén adott esetben beavatkozhat a gyermek érdekében. Ez nem létezik ilyen formában, különösen Kelet-Európában. Tehát, hogyha a szülők nem látják el feladatukat jól, akkor a Jugendamt beavatkozhat a németek szerint. De számos esetben, olasz-német ügyekben, Kolombasszony esetében is, a német bíróság a német fél javára döntött, erre hivatkozva, miközben Kolomba asszony azt hogy megtiltották neki, hogy olaszul beszéljen gyermekével, a Jugendam döntésére hivatkozva. Azt mondta ki a Jugendamt, hogy a saját iskolai közösség a gyereket nem fogja befogadni, hogyha olasz kiejtéssel beszéli a német nyelvet. Ez felháborítja Kolombo asszonyt, az anyát, és nem sikerült igazának érvényt szereznie. A Jugendamt hivatalnokai folyamatosan kizárólag a német apa érdekeit védték meg Kolombó asszonynal szemben, és még azt a jogot sem kapta meg, hogy beletekinthessen az anyagokba, teljesen kizárták az eljárásból, adatvédelmi okokra hivatkozva, miközben ő a gyermek anyja. És miközben, tehát a Jugendamt összejátszott szerinte a német apával, augusztus 31-én, amikor Németországba kívánt beutazni, akkor az Interpol ö, úgy utasította őt, hogy el kell hagyni az országot a gyereke nélkül, mert felmerült úgy mond, annak a veszélye, hogy ha ő visszatér Olaszországba a gyerekkel, akkor az apa nem tudja majd érvényesíteni láthatási jogát Olaszországban, Kolomba asszonyjal szemben. Így azonban Kalambó asszony zárták ki a gyerekével való kapcsolattartásból, még telefonálni sem engedték. Ezt Kalambó asszony túlkapásnak és diszkriminációnak ö, ítéli meg, hogy még nem is beszélhet a gyerekével telefonon sem, és végig közben a Jugendamt az úgynevezett Kindeswohlra, a gyermek érdekére hivatkozik, miközben lehetetlenné teszi az anyának a vele való kapcsolattartást. Tehát én, mint az ő ügyvédje. Meg szeretném kérdezni, hogy a Kindeswall fogalmát egyáltalán hogy értelmezik? Értelmezhető ez az európai jog alapján? Megfosztható egy gyerek az anyával való kapcsolattartástól, saját érdekeire való hivatkozással. És a, a tartásjog és a láthatóság, láthatási jog nem írják-e fölül, különösen a új Brüsszel 2 óta ezt a Jugendamt döntést, és hogyan lehetne ezt a jogsérelmét orvosolnia a hágai konvencióra hivatkozva. Mert a felügyeleti jog megtagadása arra hivatkozva, hogy esetleg ő nem juttatja vissza a gyereket Németországba, ez szerinte elképzelhetetlen, akkor is minimum a láthatási jogot garantálni kellene. Két percben megadom még a kolléganőmnek a szót, de más petíciókat is meg kell még hallgatnunk. Moltóne úr következik. A szülők vitája a gyerekért ügyben leszeretném szögezni, hogy ö, anélkül, hogy én nem kaptam meg a gyermekem láthatóságát Németországban, és akkor bírósághoz fordultam, és az első per után kizárták, kizártak engem az eljárásból, és utána pedig egy második szakértő jelentésre hivatkozva, amelyet tíz hónappal korábban írtak, és akit a, az anya választott, kizárólag az ő verzióját érvényesítette a bíróság. Mindenféle tanú, tanúzás és adatközlés nélkül, és amikor gyermekem elérte az iskolás köteles kort, akkor úgy gondolom, hogy legalábbis a gyerekeket is meg kéne hallgatni, hogy szerinte, vagy hát neki mi a vágya. Ez mind-mind nem történt meg. Én 16 hónaposan találkoztam vele, két havonta egyszer, egy babysitterrel, és általában egy olyan helyszínen, amit nem ismert a gyermek. De ezt nem tudtam elmondani a bíróságon, de ezeken a találkozásokon a gyermek felismert engem, és csak akkor sírt, hogyha vége lett a találkozónak, a láthatásnak, vagy hogyha hirtelen nem látott engem. De senki se vette figyelembe a bíróságon. Egyébként a német bíróságukon már régóta kérem a tolmácsolás lehetőségét, ami egyébként jog, amihez jogom lenne, de mégsem kapom meg. És itt szeretném elmondani, hogy olasz vagyok, sosem éltem Németországban, a gyermekem anyját Olaszországban ismertem meg, úgy volt, hogy ott is fogunk élni, és egyébként nagyon jól beszél olaszul ez a hölgy. Most ő szerintük hirtelen németül is tudnom kéne, csak ahhoz, hogy lássam egyáltalán a fiamat. Ez azt kell, hogy mondjam, hogy diszkrimináció az emberi jogok kartájában megfogalmazottak alapján az édesanyja évente tízszer akarta csak, hogy láthassam a gyermeket egy ö, ö, hatósági személy jelenlétében. Nem volt, ö, nem, nem kaptam semmilyen választ, semmilyen ö, beadott ö, írásomra bíróságoktól, és egyébként maguk az ítéletek is hiányosak, nincsenek rajta a, az időpontok, nevek, tehát nagyon hiányosak. Úgy tűnik, hogy a német bíróságok nem az európai normák szerint járnak el, őket csak a német érdekek érdeklik, mert számukra egy más állampolgárságú szülő veszélyt jelent a gyermek kultúrájára, nyelvére, és egyébként nem hajlandóak a német bíróságok Peru újra felvételre sem. Négy éve tart ez a tortúra, nem tudom, hogy mikor fogom legközelebb látni a gyermekemet, nagyon ritkán látom, és még a vezetéknevemet is elvették tőle. Pedig Németországban is ezt kötelező lenne elismerni, ahogyan azt az Európai Uniós vonatkozó jogszabályok is előírják. Tehát ilyen értelemben az emberi jogok egyezményének 6-os, 8-as és 14-es cikkeit, valamint az ENSZ gyermekvédelmi egyezményének 29-es cikkét megsérti Németország. Vajon miért írja alá Németország ezeket a nemzetközi egyezményeket, hogyha utána nem tartja be? Ebben az országban nagy hagyományai vannak a diszkriminációnak. Miért hagyjuk, hogy folytassák a gyermekeink bőrén is ezt? Hallgassuk most meg a bizottság képviselőjét. Um, thank you, madam. Köszönöm, elnök asszony. Először is engedjék meg, hogy Kolombasszony petíciójára való kapcsolatban szólaljak meg. Amint hallottuk, a petíció elég bonyolult, nagyon sok aspektusát kell egyszerre vizsgálni. Először is ö, leszeretném szögezni, hogy a bizottság ezeket mind alaposan megvizsgálta, és megpróbálta meghatározni, hogy ezek közül bármelyik az EU joggal kapcsolatba hozható-e. Először is rá szeretnék mutatni, hogy a bizottság csak akkor intézkedhet alapvető jogsértésre hivatkozva, hogyha az EU jog alkalmazása a tét. És éppen ezért a Jugendamt eljárása, a német eljáráson belül, illetve a német bíróság eljárása, ez nemzeti jogi kérdés, tehát a bizottságnak nincs kompetenciája ebben az ügyben eljárni. A másik problémára tekintettel azt tudom elmondani, hogy a bizottság a parlamentnek benyújtott közleményében úgy határozott, hogy a szabad mozgás korlátozása azonban megfontolást érdemel, tehát hogy sérülte a szabad jogás, erről áramlás joga, szabad mozgás joga, erről értesítettük is a petíció benyújtóját, és kértük, hogy küldje meg nekünk a, főleg az olasz és német hatóságok döntéseinek másolatát, és ez alapján meg tudjuk állapítani, hogy történt-e szabad mozgás korlátozása. A petíció benyújtója 2010. június 16-án tájékoztatott minket arról, hogy ezeket a másolatokat hamarosan eljutatja hozzánk, ugyanakkor mindmáig ezeket nem kaptuk meg. Ezért nem tudunk az ügyben eljárni, de itt leszeretném szögezni, hogy amennyiben megkapjuk ezeket, látjuk annak helyét, hogy eljárjunk, hajlandóak vagyunk megítélni azt, hogy sérülte európai jog. Miután a bizottság eljutotta a parlamentnek a közleményét, a petíció benyújtója reagált, új aspektusokat tárva föl. A bizottságnak azonban ezekre még nem volt ideje, hogy reagáljon, mert csak múlt héten készült el a fordítás, és ezért ezt az ügyet csak később tudja érdemben megvizsgálni. főleg az Interpol fellépését fogjuk vizsgálni az ügyben, és más a petíció benyújtás által kiemelt problémákat. Aztán elhangzott egy kérdés, hogy mi is az a, a, a német fogalom, a kinderwohl, a gyermek érdeke, úgymond. Ez egy az em, a gyerekjogokról szóló kartában is megfogalmazódik, és ezt valamennyi tagállam aláírta, tehát a fogalom közös és létezik. Az Európai Bizottság azonban rámutat, hogy az új joganyag mindenféle alkalmazásának ezzel összhangban kell lennie. Ugyanakkor nem tudjuk megítélni azt, hogy ebben a konkrét esetben történt-e jogsértés, ezt a helyi felebezési hatóságnak a feladata eldönteni, hogy az adott bíróság valóban ennek az érv, vagy elvnek megfelelően járta el, és jól járta el. Ami Moltóni úr petícióját illeti, tájékoztatom önöket arról, hogy még nem született meg a közlemény, Magyarul a parlament még nem kaphatta meg azt, de én előzetes információkat tudok azért nyújtani ebben a, az ügyben. A bizottság egyetért azzal, hogy a család egységének joga ugyanolyan fontos elv, mint a gyermek érdeke, de hogy a Kolombó asszony petíciója kapcsán már elmondtam, az 51-es szikke a gyermekjogi kartának tartalmazza ezt az elvet, de ezekről megint csak a bizottság csak akkor dönthet, hogyha éppen európai jog alkalmazása során történik jogsértés. Márpedig itt ennek az esetre nem áll fönn. Hozzá kíván valaki szólni? No, ci sono inter... Na, la collega Gruni. Oui, moi je, je veux bien intervenir sans avoir de... Euh, Igen, hozzászólnék, bár nem tudok konkrét választ adni, de itt nagyon nehéz kérdésekről van szó. Láthatjuk azt is, hogy itt két tagállam állampolgárairól van szó, és ez még tovább nehezíti a helyzetet. De azt kell, hogy mondjam, hogy a különélési vállási esetekben ugyanilyen nehéz helyzeteket élnek meg a franciák is, ez mindig nagyon nehéz. A gyermek érdeke valóban különböző módon kaphat értelmezést is. Ugye itt csak az egyik felet hallhatjuk, és nincsenek itt a bírósági dokumentációk sem. Úgy tűnik, hogy a Kolombó esetben például az olasz és a német bíróságok egymással ellentétes ítéletet hoztak. Nem, ez nem így van, ne haragudjon. Az olasz ítélet, ez nem így van. Sajnos nem halljuk, a mikrofon nincs bekapcsolva. Nos, hát az én dokumentumaimból az derül ki, hogy az olasz bíróság Kolombó asszony javára döntött. Tehát ezért nagyon nehéz a helyzet. Most hát itt van december 9-e, a két gyermek visz, Olaszországba szállítását hirdet. Nem, ez pont az ellenkezője, már ne haragudjon úgy történt, hogy az olasz bíróság a német bíróságnak adott igazat, és aztán ezt a semmit összék semmisé tette. Ne haragudjon, mondja az elnök. Először engedjék meg, hogy a parlamenti képviselő feltegye a kérdéseit, és majd utána válaszoljon rá. Nos, hát csak annyit tudok mondani, hogy nagyon nehéz számunkra állást foglalni az Európai Bizottság, sem kapta meg az összes dokumentumot, de ugyanakkor a gyermek érdeke számomra azt hiszem a legfontosabb, és valóban a hölgy beszélt arról is, hogy Franciaországban a gyermekek jogait védte egy hivatal, amely most megszűnt, most egy más formában kerül ez védelemre, de ez nagyon sajnálatos, ugyanis egy olyan hatóságra van szükség, amely semlegesen képes valóban a gyermek érdekeinek megfelelően dönteni. Nos, hát azzal kapcsolatban, hogy a gyermek elhelyezése hogyan történik, a gyermek felügyelet, a láthatás, és így tovább. Az én régiómban a családi mediáció, közvetítés nagyon sokat tud segíteni abban, hogy a gyermek elhelyezésével kapcsolatban helyes döntés szülessen. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az elmúlt jogalkotási időszakban különböző petíciókat kaptunk ebben a kérdésben az akkori képviselők minden bizonyal emlékeznek erre, nem olaszok voltak, hanem lengyelországi esetekkel foglalkoztunk. És élénk vitára került sor az ottani helyzetről. Én nem szeretnék eh, kitérni arra, amit eh, Rűni asszony mondott, ő már elég részletesen beszámolt mindenről, hanem a biz- bizottsághoz kanyarodnék vissza, és jó lenne, hogyha a bizottság uh, szélesebb betekintést betekintést adna petíció benyújtójának. Itt van előttünk az adott jelentés, és a bizottság azt mondja, hogy még további részletekre van szüksége ahhoz, hogy végleges megoldást találjon. A petíció benyújtóját megkérhetnénk arra, hogy további információkat juttasson el a szakbizottsághoz, és ezzel nyitva hagyjuk ezt a petíciót. És hogyha a petíció benyújtója ezt az információt eljutatja, hozzánk, akkor a bizottságtól is világosabb képet kaphatunk, illetve a probléma megoldásához is közelebb kerülhetünk. Mi az, amit szeretnénk? Mi szeretnénk lehetőséget nyújtani a petícióban nyújtójának a, arra, hogy világos, átfogó választ kapjon, mind a parlamenttől, mind a bizottságtól. Elnök azt mondja, hogy ezzel egyetért? Lehet, hogy ez volna a megoldás? Bosszionáró képviselő, köszönöm szépen. De jó. Köszönöm szépen, három megjegyzésem van. Először is, hogyha kiderül az, hogy a jogot nem megfelelően alkalmazták, mindegy, hogy német jogalkotásról, román vagy olasz jogalkotásról van szó, illetve jogszabályokról, úgy az emberjogi bíróság kompetenciájába tartoznak ezek az ügyek. És fontos tisztázást kapni az Európai Bizottság és a tagállamok közötti kapcsolatokról, ami a szubszidiaritás elve alapján kell, hogy történjen. Azok a polgárok, akik nem megfelelő döntés áldozatai lettek, illetve eh, olyan eh, ítéletek áldozatai, amelyek a saját nemzeti eh, jogszabályoknak ellentmondanak, úgy joguk, joguk van ahhoz, hogy az Európai Emberi Jogi Bírósághoz forduljanak. A második dolog, amely sokkol, az az, hogy az Európai Bíróság nagyon homályosan fogalmaz a, az alapvető emberi jogok kartája kapcsán. Ha jól tudom, az Európai Parlament ratifikálta az alapvető emberi jogok kartáját, és a tagországok is, az Európai Unió tagországai is, kivéve azokat, akik opt-out lehetőséget kaptak. De ha valaki ratifikálja az alapvető emberi jogok kartáját, úgy ez azt jelenti, hogy ennek a dokumentumnak a megvalósítása, és itt egy jogi természetű dokumentumról van szó, nem imakönyvről, tehát nem etikai kódexről, hanem jogi dokumentumról van szó. És ez az Európai Unió joganyakának részévé vált. De az Európai Bizottság most azt mondja nekünk, hogy az alapvető emberi jogok kartája alkalmazandóak a tagországokra nézve, illetve jogi erejük van, de az alapvető emberi jogok kartájának más részeinek nincsen uh, ugyanilyen jogi ereje. Ezt az ügyet Reding asszony biztossal is fel fogom vetni ma délután, azt gondolom, hogy az Európai Bíró Bizottságtól nagyon gyors értékelést kell, hogy kapjunk, mint annak kapcsán, hogy az alapvető emberi jogok kartáját hogyan kell alkalmazni. Ha nem tudjuk ezt az ügyet tisztázni, illetve nem kapjuk meg a választ, akkor egy nagyon homályos területen mozgunk, és az európai polgárok eljönnek hozzánk, és nem fogunk tudni nekik segíteni, még akkor sem, ha igazuk van tehát eh, meg kell oldanunk ezt a problémát, és mi hamarabb tisztázásra szorul az ügy. Köszönöm. Jár. Jár, kolléga. Also, uh, wenn ich die Kommission richtig verstanden... Ha jól értettem a bizottságot, mi szerint nincsenek ma még abban a helyzetben, hogy a számunkra fontos dolgokat megítéljék, mert bizonyos információk hiányoznak. Akkor nyitva kell, hogy hagyjuk ezt a petíciót, ebben egyetértek a többi kollégákkal. És majd egy olyan időpontban taglaljuk, amikor a bizottság tud erre válaszolni. Hát az ne legyen, hogy majd a következő ülésen is azt mondja a bizottság, hogy még mindig hiányoznak eh, információk. A Kolombó eset kapcsán van egy további bonyodalom is. Eh, én feltettem a kérdést az illetékesség és az elismertség kapcsán. Itt egy német ítéletről van szó, és eh, a petíció benyújtója nem nyújtott be fellebbezést, és ezáltal jogerős az ítélet. Tehát én ettől függetlenül azt gondoltam, és figyeltem azt is, amit a bizottság mondott, ők azt mondták, hogy ezt az esetet jelenleg még véglegesen nem tudják megítélni, mi szerint európai jog vagy az alapvető emberi jogok a sérületet. Én azt gondolom, hogy hagyjuk nyitva a petíciót, és majd akkor taglaljuk ezt, hogyha meg lesz az összes információ. Azt gondolom, hogy ez jó kompromisszum lenne. Rüdi kolléganő is elmondta ezt, az apának is vannak jogai, az anyának is joga, vannak jogai, és legfőképpen a gyermeknek is vannak jogai. És olyan dolgoknál, ahol nem sikerült békés megállapodást kötni, úgy ez egy ördögi kör marad. És a német eh, ifjúságvédelmi hivatalok azért jöttek létre, hogy a gyermekek érdekeit képviseljék. Tehát amikor az anya és az apa egymással veszekednek, akkor a gyermekvédelmi hivatalnak a gyermek oldalára kell állnia. Azért, hogy az anya és az apa megfelelő jogi eszközökkel rendelkezzenek, és az ifjúságvédelmi hivatal, mint említettem, a gyermek jogait hivatott védeni. Ezért jöttek létre ezek a hivatalok Németországban. Itt nem szenved senki hátrányt. Én a saját mondanám el a saját tapasztalataimat. A gyermekem kapcsán volt egy bírósági tárgyalás, és az ifjúsági hivatal részt vett, mert ő egy olyan úton ment keresztül, ahol nem szabadott volna. Ez egy teljesen normál eljárás Németországban, tehát a diszkriminációhoz egy már egyáltalán nem kapcsolódik. Tehát kérem azt, hogy a hiányzó információkat szerezze be a bizottság, és állapítsa meg, mi szerint itt sérült-e az alapvető emberi jogok kartája, illetve európai jog. Grazie. Mi chiedeva una replica alla... Köszönöm. Válaszolni kíván? Nem, nem, még egy pillanat van, még egy képviselő. Még egy dolgot szeretnék hangsúlyozni. A szülők veszekszenek, és a bírósághoz fordulnak, de nem gondolom, hogy a gyermeket valaha olyan helyzetbe szabadna hozni, ahol ő a veszekedés tárgya. Tehát éppen ezért szükség van az ifjúságvédelmi hivatalra azért, hogy a gyermek érdekeit érvényesíteni tudjuk, és a bíróságok a gyermekeket segítsék. Tehát emberi szempontból mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy a gyermeknek van joga a jóléthez és az élethez, és nem nekünk van jogunk a gyermekhez. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Nos, hát én akkor most meg szeretném kérdezni azt, hogy akkor hogy létezik az, hogy a Jugendám olyan ö, ítéletet hozott, hogy a gyermek 10 hónapon keresztül még csak telefonálós kapcsolatban sem léphetett a gyermekével. Na most ez mennyire felel meg a gyermek jogainak, hogy nem beszélhet az anyukájával majdnem egy éven keresztül, még telefonon sem? Na, però non, non so... Ne haragudjanak, nem adhatom meg mindenkinek a szót ebben a kérdésben. Választ kívánt adni a hölgy. Én kuntéri ügyvéd vagyok. Kérem, nagyon röviden. Csak a fontos pontokra reagáljon, mert azt fogjuk úgy is tenni, hogy nyitva hagyjuk a petíciót egyelőre, úgyhogy kérem, hogy a bizottság felé inkább pontosításokkal feleljen. Nos, hát az európai állampolgárok szabad mozgáshoz való joga sérül akkor, amikor Kolombo asszonynak nem engedik meg, hogy a gyermekeivel Olaszországba utazzon. És egyébként azért mondják ezt ki, mert azt mondják, hogy így az édesapával nem tudják tartani a kapcsolatot a gyereket. Akkor miért van az, hogy most csak az édesapa kapja meg ezt a jogot, és az édesanyja egyáltalán nem. Ilyen szempontból szerintem teljesen mindegy lenne, hogy Olaszországban vannak-e a gyerekek, vagy Németországban. Ami a diszkriminációt illeti állampolgárság alapján, amely a Jugendám eljárásában szerepel, ez ellentétes az európai jogszabályokkal. Nem hiszem, hogy ez ne olyan kérdés lenne, amelyel az Európai Bizottságnak foglalkoznia kellene. Grácsorin. Elnök, köszönöm szépen. Ne haragudjon, ön nem tartozik a petíció benyújtói közé, úgyhogy le kell zárnom ezt a témakört. Ezzel a petícióval kapcsolatban azt fogom kérni, hogy a bizottság értékelje és, az, és elemezze azokat a dokumentumokat, amelyeket a petíció benyújtójának ügyvéde be fog terjeszteni, mert így az Európai Bizottság értékelését helyesebben meg fogja tenni. Hiszen itt ugye a diszkrimináció ellenes irányelv sérülésére hivatkoznak egyrészt, most, hogy ez része az európai joganyagnak vagy sem, A petíció benyújtói többször erre hivatkoztak, például a nyelv használata, német nyelv használata mennyire kötelező ebben az értelemben. Nem vagyunk abban biztosak, hogy itt európai jogszabályokba ütköző dolog történt, hiszen az európai állampolgárok egyenlősége, jogelletti, jogelőtti egyenlősége és a nyelvek használatának egyenlősége az Európai Unió 27 tagállamában. Ezzel kapcsolatban kérem, hogy az Európai Bizottság értékelje a helyzetet. Tehát nyitva hagyjuk a petíciót, és reményjük, hogy további felvilágosodás, felvilágosításokat fogunk kapni az Európai Bizottságtól. Következő napi rendi pont, 9-es petíció, Elvio Gallo, akinek megadom a szót. Grazie per la parola. Spettabile Commissione per le petizioni. Il TUE nel preambolo apre dichiarando di ispirarsi ai principi legati al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Az, EU, az Európai Unió az alapjogokat biztosítja, ezek elidegeníthetetlen és egyetemes jogok. Az, emberi, az emberek természetes életüknél fogva részesei ennek a jognak, tehát az Európai Unión belül a tagállamoknak is el kell ismernie ezeket a jogokat. 2009. decembere a Lisszaboni szerződés életbelépése óta az alapjogi karta jogi erőre emlék, emelkedett az Európai Unióban, tehát ilyen értelemben az emberi jogok is erősebb megerősítést kaptak az európai joganyagban. Az Európai Unióról szóló szerződés 2 és 3-as cikke a gyermekek jogaira, illetve az emberi jogokra hívják fel a figyelmet, a 4-es cikk pedig az együttműködésre. Az 5-ös cikk pedig arra, hogy az illetékességek megállapítása, az arányosság, illetve a szubszidiaritás elve fontos szerepet kell, hogy kapjanak. Ami pedig a kettes bekezdést illeti, ez a hetes bekezdésben még további megerősítést kap. az Európai Uniónak, illetve az Európai Bizottságnak tehát feladata az, hogy ezeket a jogokat védje, hiszen az emberi méltósághoz való jogot esetemben megsértették, méghozzá súlyosan, hiszen apaként nem is tudhattam arról, hogy gyermekem fejlődésnek indult, és kizártak életem legfontosabb élményéből, a gyermekem megszületéséből nem engedték meg számomra azt, hogy megismerjem gyermekemet sem a születése után, sem egészen mostanáig. A kettes címben, a hetes bekezdésben, a nyol, illetve a nyolcas, a hetes bekezdés az, Európa, az Emberi Jogok Európai Egyezményének nyolcas cikkére utal, a hármas cím pedig, amelynek címe egyenlőség, 20-as cikkben azt olvashatjuk, hogy jog, bíróságok előtti egyenlőség, 21-es cikk diszkrimináció tiltás, 23-as nők és férfiak közötti egyenlőség, illetve 24-es cikk gyermekjogok. Ezen cikkekből számomra az derül ki, hogy engem diszkrimináltak, jogaimban megsértettek, és nagyon drágán fizetem meg ezeknek a jogoknak a megsértését, hiszen gyermekemet ismeretlen apától származónak minősítették, a francia hatóságok, pedig, illetve az olasz hatóságok és a francia hatóságok, valamint a Défenseur des Enfants, a gyermekvédelmi hatóságot is informáltuk erről a helyzetről. A 24-es cikkben a gyermekvédelmi jogokról olvashatunk, a 45-ös cikkben pedig arról, hogy a, a szabad mozgás joga mindenkit megillet. Az gyermekem édesanyja négy hónapos terhesen Franciaországba vonult, és ott kizárt engem jogaim érvényesítéséből. Miután ő Franciaországba utazott, ezért határokon átnyúló esetről van szó, pedig európai állampolgárok vagyunk mind a ketten, azt hiszem, hogy a különböző intézmények közötti koordináció hiánya, valamint az illetékességek megállapításának hiánya nagyon nagy problémát jelent gyermekem, illetve jó magam jogainak érvényesítésé szempontjából. A 7-es cikkben, illetve az 51-es, 53-as és 54-es cikkekben arról olvashatunk, hogy, az EU, hogy a karta milyen jogokat biztosít számunkra. Remélem, hogy Európa majd segít nekem, mert azt szeretném, hogyha gyermekem számára nyugodt életet lehetne biztosítani. Azt szeretném kérni a petíciómban, hogy az emberi jogokat, amelyek az Európai Unióról szóló szerződés központjában állnak, érvényesítsék. Köszönöm, megadom a bizottság képviselőjének a szót. Ah. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen Gálló úrnak is a petíciót. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy ebben a petícióban a gyermek elismeréséről van szó, illetve más kérdések is felmerülnek, mint a jogsegély, amely talán nem központi fontosságú ebben a petícióban. A bizottság tehát nagy figyelemmel megvizsgálta Gálló úr petícióját, ugyanakkor itt a tagállamok nemzeti jogának illetékességébe tartozó kérdésekről van szó. Az Európai Unió ilyen szempontból a Brüsszel 2B jogszabályra tud hivatkozni, Tehát ebben az esetben a francia jogot kell érvényesíteni. Éppen, ezében az EU, éppen ezért az Európai Bizottság most nem képes további gondolatokat hozzáfűzni ehhez, és azt szeretnénk javasolni, hogy zárjuk le ezt a petíciót. Minden esetre a bizottság a petíció kapcsán érzékeli, hogy az Európai Unióban milyen nehézségek merülnek fel, és éppen ezért az anyakönyvi kivonatok és más dokumentumok megosztásával kapcsolatban egy zöld könyvet szeretnénk írni, és reméljük, hogy mi hamarabb kötelező érvényi jogalkotást is tudunk foganatosítani. Qualche collega intende intervenire? Esetleg kollégák hozzá kívánnak szólni? Merci, Mme la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nincsen válaszunk. Legalábbis nincsen túl sok válasz. Franciaországban nincsen válaszunk, és itt arról van szó, hogy a tagországoknak kell-e a vákumot betölteniük. Nagyon sok nőt ismerek, akik gyermekét egyedül neveli, és az apákat nem ismerték el. Éppen ezért nagyon jól értem ennek az úrnak a problémáját, illetve azt, hogy mind megy keresztül, de sajnos te csak szimpátiámról tudom biztosítani, és sajnos jogi válaszom nincsen erre a petícióra. hogyha a petíciót nyitva hagyjuk, nem tudom, hogy ez hasznos megoldása. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem tudunk jobb megoldást találni. C'è qualche altro collega che intende intervenire? Esetleg más kolléga hozzá kíván szólni? Igen. Grüni asszonyhoz kell, hogy csatlakozzak mindannyiunk hazájában, családjában ismert a történet, és néha nagyon tragikus és súlyos a helyzet, de ezzel együtt a hatóságok a gyermek védelme során nem tehetik pokolá az életét. Dániában, más országokban is kizárólag a gyermek érdekeit tartják ö, szem előtt, és a szülők érdekeit gyakorlatilag egyáltalán nem. Tény, hogy a gyerek jogai százszázalékosan érvényesülnek, és a szülőké néha egyáltalán nem. Javaslom, hogy zárjuk le a témát. Elnök asszony, Ebben a konkrét esetben valóban teljesen a gyerek jogainak kell érvényesülnie, és ez erre a szubszidiaritás elve vonatkozik, és hogyha az apai és anyai jogok, kötelességek ügyében pedig felmerül gond, akkor ez egy polgári peres ügy, amit bíróságnak kell eldöntenie, Pont. Tehát én is egyetértek azzal, hogy ezt a petíciót le kell zárni, és rá kell térni azokra a petíciókra, amelyek ezt jönnek. El kell kerülni minden olyan esetőséget, hogy beleavatkozzunk olyan helyzetekbe, ahol nem kizárólagosan az európai jogalkalmazása a tét. Tudom, hogy ez fájdalmas, érzékeny ügy, a szülők jogai sérülnek, fontos, jó a felvetés, de egyszerűen nem európai kompetencia. Tehát egyetértek. Grüni javaslatával. Úgy tűnik, hogy a többség egy irányban fogalmazott, úgy gondolják, hogy az Európai Parlamentnek nincsen illetékessége ebben a kérdéskörben, bár tudom, hogy ez egy nagyon érzékeny kérdés, úgyhogy nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondjam. Ugyanakkor számunkra nagyon fontos az, hogy a gyermek jogokat biztosítsuk. Egyetértek ezzel az alapfeltevéssel, ugyanakkor a hallott történetek ebben a szakbizottságban. Nem tudhatjuk azt, hogy sérülnek-e vagy sem a gyermek jogai. Ugyanakkor megpróbálunk majd a koordinátorok ülésén Nem vagyunk ugyanis bírók, tehát nem tudunk a nemzeti jogba beavatkozni, de megpróbálhatjuk nagyobb figyelemmel követni azokat a kérdésköröket, amelyek alapjogok sérülését mutatják. Itt alapvető európai értékekre gondolok. Tehát lezárjuk ezt a petíciót, és következő napi rendi pontunk Most megfordítjuk a napirendünket, és a 13-as napirendi ponttal kapcsolatban kérték, hogy hozzuk előre a 10-es pont elé, ugyanis a bizottság képviselője hamarosan itt kell hagyjon bennünket, és miután nincs itt a petíció benyújtója, ez a 911 per 2008-as Martin Kárbovszki által beterjesztett petíció, tehát most megadom azonnal a szót a bizottság képviselőjének. Köszönöm, elnök asszony. Yes. Yes, thank you, Chair, and thank you very much for... Köszönöm, hogy meghallgatták szempontomat. Ez egy nagyon súlyos ügy. Bulgáriában egy feltételezés szerint egyes gyerekeket, intézményben lakó gyerekeket szexuálisan bántalmaztak, és a jogi eljárás ellenére nem sikerült bűnöst találni, pedig ö, tud, tudjuk, hogy ki a bűnös, csak azért nem büntetik meg, mert magas pozíciót tölt be valahol a politikai elitben. Ezért a bizottság eltökélt amellett, hogy ezeket a szörnyű bűncselekményeket elítélje. Az ilyen típusú bűncselekmények egy életen át sem múlnak el, egy életen át sebet hagynak a fiatalember lelkén. De kérdésem, mit tehet az Unió ebben az ügyben? Sajnos először is azt kell elmondom, hogy mit nem tehetünk. Nem lehet felülvizsgálni egy bírósági eljárást, amit ö, egy büntetőbíróság lefolytatott. Ugyanakkor mégis batrányos a helyzet, mert sajnos tendenciát mutat. Egy bizonyos fajta politika érvényesülését mutatja, és az Unió általában véve megvizsgálhatja, hogy megfelelnek-e az európai normáknak a jogalkalmazási gyakorlatok. Vannak-e európai normák arra vonatkozóan, hogy hogyan kell a gyerekeket megvédeni a szexuális abuzussal szemben? A normáknak két kritériumnak kell megfelelniük. Először is megfelelő módon kell védeniük a gyerekeket, tehát magas prioritást kell, hogy élvezzenek, másodszorban pedig ezeknek az európai normáknak kötelező érvényűeknek kell lenniük, azért, hogyha valahol ezeket megsértik, akkor ezért felelősségre vonható legyen egy tagállam. Vannak-e ilyen normák európai szinten? Sajnos nincsenek. Van jogalkotás ebben az ügyben, van egy keret határozat, amely re lehet hivatkozni, ez 2004-es határozat, de ez csak egy minimális védelmet ír elő, és ez túlzottan alacsony szintű ez a védelem. Csak a legsúlyosabb bűncselekmények esetében kötelezi a tagállamokat arra, hogy büntetőjogilag járjanak ezekkel szemben, de a büntetésekre vonatkozóan már nem rendelkezik az alap büntetés például ö, maximálisan három év, ami kiszabható az európai keret határozatban, és a leges-leges legsúlyosabbaknál is maximum öt évre ad lehetőséget az európai keret határozat. Tehát jelenleg az európai védelmi szint gyakorlatilag haszontalan, semmire se jó. Ezek a normák ráadásul alig hajthatók végre, mert a határozat esetében nem lehet bírósági elé vinni egy tagállamot, hogyha nem annak megfelelő a jogalkotása, vagy pláne a gyakorlata. Tehát itt az a baj, hogy nincs európai szintű norma. És a bizottság most elkezdte To force of the Treaty of Lisbon. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése után négy hónappal, 2010 márciusában egy irányelv kidolgozását, amely a gyermekekkel szembeni szexuális erőszak, pornográfia eseteit szankcionálná, de ezt még ugye a parlamentnek, a tanácsnak is meg kell tárgyalni, és aztán lehet ugye a bíróság konzultálni. Mi sokkal szigorúbb védelmet írnánk elő, jogalkotási javaslatunk arra irányul, hogy a büntetések mértékét jelentősen meg kell növelni, arányosnak, hatékonynak és elrettentőeknek kell lenniük a büntetési tételeknek, de az biztos, hogy a büntetlenség esete nem, ne fordulhasson elő. És persze nem csak büntető jogilag, hanem eljárás jogilag is a rendőrség felhatalmazásával bizonyos vizsgálatok elvégzésére is lehet segíteni e, ezt az ügyet, mert előfordul például, hogy valaki elmenekül egy másik országba az otthoni büntetés elől, ezt ennek is elejét kell venni, aztán az áldozatvédelem is egy nagyon fontos szempont, hogy nehogy valaki másodszor is el kell, hogy szenvedje azt, ami történt vele. Tehát sokrétű a, az intézkedés tervezet. Most a parlamentnél és a tanácsnál van az anyag. A bizottság tehát elismeri, hogy van teendőnk. A bizottság a magáét most megtette. Most arról az a tét, hogy ezt az irányelvet önök, illetve a tanács elfogadják-e, és hogy milyen formában. A tárgyalások már folynak, és reméljük, hogy a bizottság lelkesedése a parlamentben és a tanácsban is hasonló lelkesedésre, lelkesedésbe ütközik. Esetleg hozzá kíván valaki szólni? Mostináró úr? Honorable Presidente, as you know very well... Uh, Ahogyan ön is tudja, a múlt uh, év tavaszán, vagy ennek az évnek a tavaszán az Európai Parlament egy nyilatkozatot fogadott el hatalmas többséggel, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a gyermekekkel való visszaélés, illetve a gyermekpornográfia ellen felvenni a harcot pedofília, pedofil esetek is ide tartoznak. Az Európai Bizottság mai nyilatkozata nagyon meggyőzött, és biztos vagyok benne, hogy ez a tervezet nem sokára az összes Európai Uniós tagállam számára kötelező érvényű jogszabályá változhat. Lehet, hogy vannak itt politikai vagy személyes érdekek, amelyek esetében egyesek megpróbálnak kibújni, és megpróbálják a szabályok nem annyira szigorúítását támogatni, de szerintem nekünk mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy minél keményebb szabályok legyenek a gyermekpornográfia, pedofília büntetteinek büntetei ellenében. Ez egy tragédia. Ugyanis nem csak a bolgár esetben, de sajnos hazámban is nagyon sok tragédia kötődik ehhez a témakörhöz. Nem csak azon ország, vagy ezen országok állampolgárai, hanem más Európai Uniós állampolgárok is nagyon sokat szenvednek. És sajnos ezekben az esetekben gyakran más tagállamokban nem annyira keményen ítélkeznek ezen cselekmények felett, mint mondjuk Romániában vagy Bulgáriában tették volna. Ezért nagyon fontos az, hogy legyen egy igazi európai jogilag kötelező érvényű öm, jogszabály. Valéán képviselő, köszönöm. Csak arra szerettem volna rámutatni, hogy nagyon jó az, hogy Bulgária a monitorozást alatt van most is belügyi kérdésekben, és ez egy olyan eszköz az Európai Bizottság kezében, amelynek segítségével nyomon tudja követni, mi is történik. Egy európai jogeszközről beszélve, szerintem már több van egyébként, ami most is érvényben van, van együttműködésre vonatkozó jogszabályunk, Sajnos a probléma az az, hogy megvannak az intézmények, megvannak a jogszabályok, de ezeket nem mindig tartják be nem mindig hatják végre, az intézmények nem mindig működnek elég hatékonyan. De igazából a bizottságnak megvannak az eszközei, most ez a monitorozó eszköz, ez például a bizottság kezében nagyon ö, hatékony lehet a bolgár igazságszolgáltatással szemben. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt szeretném javasolni, hogy ezt a petíciót tartsuk még nyitva. Mert a téma Bulgáriában folyamatosan napirenden van, és a petíció benyújtója reményei szerint, és itt is elhangzott, meg a levélben is benne van, hogy ebben az ügyben, amely egyébként kapcsolódik a többivel együtt benyújtott és később tárgyalandó petícióhoz, nem egyszerűen szexuális abúzusról van szó, hanem arról is, hogy, hogy intézményes, intézményben elhelyezett gyerekekről van szó, tehát annál súlyosabb a dolog, és különösen a lelki problémákkal küzdködő, mentális ö, problémákkal küzdködő gyerekek esetében gyakran fordul elő a szexuális kizsákmányolás. A bizottságnak minden lehetséges eszközt meg kell ragadni annak érdekében, hogy megfelelő monitor eljárás szülessen, és az ország jog alkalmazási gyakorlatának reformját segíti. Medecseva asszony, köszönöm szépen. szeretném, hogyha lezárnánk ezt a petíciót. Azért mondom ezt, mert uh, itt igazából három kérdés is felmerül. Nagyon komoly problémáról van szó, és nagyon kényes ügy ez. Éppen ezért uh, mindent meg kell tennünk uh, itt a parlamentben, a tagállamokban és a bizottságban is, hogy ezzel a problémával hosszú távon tudjunk foglalkozni és megoldást találni. Örülök annak, amit az Európai Bizottság képviselőjétől hallhattunk, hogy európai stratégiára van szükség, magas gyermekjogi védelmi sztenderdekkel, főként a gyermekvédelmi otthonokban. És szeretnék arra is reagálni, amelyet Jótova asszony mondott el, oda kell figyelni az ilyen gyermekotthonokban élő gyermekek helyzetére. A következő a vitánk során minél több pontosítást szeretnék még erről mondani. Amikor a monitorozó eszközről beszélünk, ezzel kapcsolatban azt tudnám elmondani, hogy a bolgár kormányváltás után most először a monitorozó mechanizmus jelentésében azt olvashatjuk, hogy történt előrelépés Bulgáriában, főként a bolgár bíróságok tevékenységével kapcsolatban, főként a magasrangú tisztviselőkkel szembeni büntetlenség kapcsán. Úgyhogy az Európai Bizottság továbbra is odafigyel arra, hogy a bolgár büntető törvénykönyv minél hamarabb megreform, tehát hogy a reformok megtörténjenek. Fontos lépések történtek, már erre a bizottság is felhívta a figyelmet jelentésében, és az 5 és 3 év közötti a szabadságvesztési ítéletek esetében arra van szükség, hogy tovább dolgozzunk együtt a bizottsággal, és ezzel kapcsolatban arra is felhívnám a figyelmet, hogy a bizottság jelentése jobban oda kellene figyeljen erre a problémára, hogy a bolgár hatóságok is nagyobb figyelmet fordítsanak ennek a problémának, és a megoldást is minél gyorsabban megvalósítsák. Elnök, köszönöm szépen. Hozzá kívánt még szólni? Igen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyértelmű, hogy ezekben az esetekben és nem csak ezekben az esetekben sérülnek emberi jogok, vannak súlyosbító körülmények is, amelyek mindezt csak tovább súlyosbítják. Egyrészt az elkövető identitása, itt visszaélés történik a felelősséggel a gyermekek felett. És egyébként is nagyon fontos tisztázni azt, hogy ezek a gyermekek mentális problémával rendelkeznek, éppen ezért eh, nyitva kell hagyni ezt a petíciót. Azt gondolom, hogy a legfelsőbb bírósághoz egy eh, írást kell eljutatnunk, amelyben szakbizottságként és Európai Parlamentként a téma kényességét taglaljuk. És nagyon fontos, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzunk. Ezzel el tudnánk érni azt, hogy a további eljárásról eh, a bírák tovább gondolkodhatnának. Én tudom, hogy a balkáni térség országaiban a bírák egy ilyen típusú beavatkozást figyelembe vennének. Tehát legfelsőbb bírósághoz kéne levelet intéznünk. Köszönöm. Még hárman kérték a szót, de ugyanakkor 7 perc múlva érkezik Redding biztos asszony, úgyhogy kérem, hogy röviden zárjuk le ezt a kérdést, és volt itt több olyan petíció is, amelyet most nem tudunk megtárgyalni, sajnos az egyiknek a beterjesztője itt is van. De hát sajnos nem tudom lezárni a vitát, a képviselőknek joga van ahhoz, hogy hozzászóljanak minden petícióhoz. Bajó képviselői a szó. Köszönöm a szót, elnök asszony. Eh, először is eh, engedje meg, hogy köszöntsem az elnök asszonyt és a bizottság képviselőit. Én hat éves kihagyás után tértem vissza ide az Európai Parlamentbe, és eh, ez az első petíciós bizottsági ülésem, ahol póttakként vagyok jelen. Azonban, mint volt gyakorló ügyvéd, illetve jogász és törvényalkotással régóta foglalkozó ember, szeretnék arra rávilágítani, hogy szeretném, hogyha ezt a petíciót nyitva hagynánk, tekintettel arra, hogy a Kulturális Bizottságban vagyok főtag, és ez a bizottság a 2004 per 68-as IB kerethatározatot éppen tárgyalja emlékezeteim szerint. Másrészt ugye az Unió tanácsában is folyik jelenleg is ennek az ügynek a megvitatása, harmad részben pedig ugye visszatérve a petíció benyújtójának az eredeti álláspontjához, csak szeretném jelezni, hogy eh, a petíció szerint a probléma az nem igazán a büntetőjogi szankciókkal kapcsolatos, hanem inkább azzal, ahogy a bolgár hatóságok eh, ezeket a gyakorlatban végrehajtják, különösen akkor, hogyha a prominens tisztségviselőket eh, érint az ügy ennek tekintetében, illetve e három tekintetében úgy gondolom, hogy ezt a petíciót érdemes lenne nyitva hagyni, majd a bizottság az ellenőrző jelentésében pedig majd ki fog egészíteni információkkal ezeket az ügyet. Mivel nincsen Európai Uniós szabály, szerintem vissza kell térni rá. Köszönöm szépen. Grazie. Egy kiegészítésem van, azt szeretném kérni, hogy nem csak a bíróságot, hanem a bolgárkormányt kormányt is kérjük meg állásfoglalásra. Tehát kérjünk állásfoglalást a bolgárkormánytól kormánytól is. E- Rendben, nyitva hagyjuk a petíciót, és esetleg még holnap reggel a koordinátorok ülésén is megpróbáljuk a kezdeményezéseinket konkretizálni. Következik a petíció bemutatása, a következő petíció benyújtása, benyújtója, Kármen Gerka petíciója, amit majd aztán lehet, hogy félbe kell szakítanunk akkor, amikor megérkezik a biztos asszony. Robertnek hívják a gyermekemet, 14 éves és autista. 2003-ban más szülőkkel együtt egy szövetséget hoztam létre. Romániában és más városokban tevékenykedik ez a szervezet. Mindent megpróbáltunk megtenni, és kimerítettük a lehetőségeinket abba, arra nézve, hogy a közvélemény figyelmét ráirányítsuk a speciális igényekkel rendelkező személyek problémáira. Miniszterekkel és más vezetőkkel is beszéltünk. Tavaly az Európai Parlamentbe egy petíciót nyújtottam be, ugyanis a problémákat sajnos nem sikerült megoldani. Igaz az is, hogy ahogyan a bizottság is rámutat levelében, Románia rengeteg jogszabályt aláírt, amely fogyatékkal élőkre vonatkozik, azonban itt általános elvekről van szó, és nem konkrét végrehajtó intézkedésekről. Az autista gyermekek, vagy más komolyan sérült gyermekek nem kapnak sem elő, sem egészségügyi ellátás, sem pedig oktatásban nem részesülnek, és nem is diagnosztizálják őket autistaként, ugyanis a román jogszabályok nem teszik lehetővé azt, hogy autistaként őket felnőtt korukban diagnosztizálják. Nincsen keresetük, nincsen munkájuk sem, tehát családjaiknak kell őket eltartani. Ugyanakkor ezeknek a gyermekeknek, embereknek alapvető jogaik vannak, amelyek sérülnek. Azt hiszem, hogy nagyon komoly a helyzet, főként a vidéki területeken, ahol aztán végképp nincsen speciális terápiákra lehetőség, de még információhoz sem jutnak hozzá a szülők. A helyzet sajnos egyre rosszabb Romániában, az eredeti petíció benyújtása óta csak romlott a helyzet, ugyanis egyes anyák nem kaptak rokkant gondozási kiegészítést sem, sőt, elvesztették kereseti lehetőségüket, vagy is, hiszen ezek a gyermekek nem kaphatnak elhelyezést intézményekben sem. Ugyanakkor komoly problémát jelent az is, hogy a létező intézményekben nem kvalifikált a kezelő személyzet, és a román kormány különben azon dolgozik, hogy a családi segítők legalább két rokkantal vagy fogyatékkal élővel kell, hogy foglalkozzanak ahhoz, hogy megkaphassák ezt a státuszt. Ugyanis, ha csak egy személlyel foglalkoznak, akkor csak 50 eurót, tehát ennek a segélynek a felét kapják meg. Az Európai Bizottság remélem, hogy lépéseket tesz egy új stratégia kidolgozásával kapcsolatban, hogy Romániában is a szociális segítségnyújtás lehetővé váljon. Ugyanakkor ez létezett korábban, de most már nem létezik. Ráadásul az Európai Uniós átlagnak csak a felét kapják ellátásként ezek a személyek. Az Európai Unió tagja Románia, úgyhogy ezért beszélek, és kérem az önök szakbizottságát, hogy politikai szempontból támogassák ügyünket, írjanak egy levelet a román hatóságoknak, beleértve a román munkaügyi és szociális minisztériumot és a miniszterelnököt is. Azt szeretnénk kérni, hogy a román hatóságok biztosítsák a fogyatékkal élők gondozásáért járó díjat, hiszen arra is szükség van, hogy a jogszabályok javis, javuljanak, oktatás és egészségügyi ellátás szolgáltatások terén. Remélem, hogy a román hatóságok választ kell, hogy önöknek adjanak ebben a kérdésben. És azt szeretném kérni a román parlamenti képviselőktől is, hogy politikai szinten is támogassák ügyünket, és beszéljenek a román hatóságokkal, hogy a petíciónkban szereplő problémák minél hamarabb ö, megoldódjanak, és ö, hozzásegítsék gyermekeinket egy normális élethez. Köszönöm szépen a petíció benyújtójának. Most meg kell fordítsuk a napirendünket. Itt van velünk a Reding biztos. Üdvözlöm őt a szakbizottság nevében. Rögtön meg is adom egyébként a biztos asszonynak a szót. Nagyon örülünk annak, hogy elfogadta megbízás, meghívásunkat, hogy részt vegyen a mai ülésünkön, és beszéljen nekünk azokkal, azokról a problémákról, amelyekkel nap mint nap foglalkozunk petíciós szakbizottságként. Redding biztos néhány évvel ezelőtt egyébként elnöke is volt ennek a szakbizottságnak, tehát jól tudja, hogy itt milyen munka folyik. Ugye sajnálatos az, hogy szinte mindig késésbe vagyunk a napirenddel, de most meg is adom önnek azonnal a szót. Köszönöm, elnök asszony. 20 évvel ezelőtt Három éven keresztül voltam ennek a szakbizottságnak az elnöke, és az európai problémákról nagyon sokat tanultam, az állampolgárságról, illetve hogy mit tehet az ember a polgárok érdekében. A három év alatt alapvető problémákkal volt alkalmam konfrontálódni. Annak idején határokon átnyúló kérdésekkel foglalkoztunk legfőképpen. Ilyen jellegű petíciók érkeztek be a petíciós szakbizottsághoz, és annak idején szerveztem meg az első találkozót a petíciós szakbizottság elnökével és a nemzeti ombudsmanokkal, és úgy tűnt, hogy nem fognak szóba állni a petíciós szakbizottsággal, de ez mégsem volt így, és egy nagyon jó munka tapasztalat cserére került sor. Miért döntöttem így? Azért, mert annak idején megértettem azt, hogy nagyon sok petíció, amely beérkezett az Európai Parlamenthez, nem európai jogra vonatkozott, hanem eh, nemzeti jogra, illetve jogszabályokra. Nagyon fontos volt ennek a jó munkakapcsolatnak a kialakítása a nemzeti ombudsmanokkal, és a petíciókat, amelyek hozzánk érkeztek be, de az ő asztalukra tartoztak, így eh, tovább tudtuk eh, juttatni, és ezeket nemzeti szinten sikerült részben megoldani és ekkor jött létre az első mediáció az első gyermekrablás kapcsán, és ez a kolléga, aki az ügyel foglalkozott, nagyon sokat tett annak érdekében, hogy az illetékes hivatal létrejöjjön. Nagyon sokan elkezdenek a múltról beszélni, amikor megkapják a szó lehetőséget. Én most a jövőről szeretnék azonban inkább beszélni. Tudom, hogy a szülők jogai, illetve a gyermekek jogai határokon átnyúló esetekben volt az egyik témája az ülésnek. A bizottság bemutatta a jelen, jelenleg érvényben lévő és jövőbeni kezdeményezéseit a határokon átnyúló családviták kapcsán. Ez a belga soros elnökség alatt valósult meg, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy van egy irányelv, amely a mediációra vonatkozik, 2011 májusától fog hatályba lépni, és kötelező ezt nemzeti, vagy nemzeti jogalkotásban átvenni. Azért emlékeztetek erre az irányelvbe, mert nagyon sok esetet meg lehet oldani a mediáció eszközével, és nem feltétlenül szükséges a bíróságok beavatkozása. Szeretnék még emlékeztetni egy tanulmányra is, amely számos ajánlást fogalmazott meg annak érdekében, hogy a Brüsszel 2A szabályozás megszülethessen, többek között a közös eh, minimális standardok bevezetése kapcsán, a szülői felelősségvállalás területén, és lehet, hogy láttak már a eh, bizottság munka tervét, amelyben szerepel a Brüsszel 2A eh, is 2013-tól. Ez azt jelenti, hogy egy folyamat végéhez fogunk elérkezni, elkezdtük ezt a folyamatot, elemeztük azt, hogy mi is az, ami jól működik ezzel a szabályozással, és mi az, aminek a megváltoztatására szükség van. Én elolvastam az ajánlásokat, amelyeket az önök tanulmánya megfogalmazott, és egyetértek azzal, hogy a közös minimális standardokat mérlegelnünk kell, a szülői felelősségvállalással kapcsolatos döntésekben. Én az exekvátor folyamatot is meg szeretném szüntetni, hiszen ez más ügyek kapcsán is felmerült már. Nagyon fontos lenne a rövidebb ügyvitel, és a gyermek, a nemzetközi gyermeklabrásos ügyek kapcsán ennek jelentősége szintén felmerült. Önök tudják azt is, hogy a bizottság a vállások témájában is tevékenykedik, nemzetközi vállásokban, hiszen itt létezik egy olyan szabályozás, amely alakulóban van, és a megerősített együttműködés eszközét választottuk. 13 tagország szeretne ebben a témában közösen együttműködni. Nagyon sok nemzetközi vállásos eset merül fel, és nagyon gyakran bírósághoz fordulnak az érintettek annak érdekében, hogy gyermekeik ügyeit képviseljék. És mi mindezt szeretnénk törölni, és egy kiegyensúlyozottabb megoldást alkalmazni, amely sem az egyik, sem a másik felet, sem az egyik, sem a másik szülőt nem részesíti előnyben. Időközben a szabályok megváltoztatására is sor került, és a Brüsszel kettő folyamat értékelését is elkezdtük a tagországokban. a polgároktól beérkezett, beérkezett panaszokat is vizsgáljuk. És önök tudják, hogy ezek a panaszok szabálysértési eljárásokhoz is vezethetnek az egyes tagországok ellen, hogyha a bizottság arra végkövetkeztetésre jut, hogy a tagország volt az, aki nem tett eleget a szerződések értelmében vett kötelezettségeinek és a bizottság úgy érzi, hogy ez az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy korrigáljuk a nem megfelelő jogalkalmazást. Tehát a szabályozás nem megfelelő alkalmazásáról van itt szó, és nem értelmezéséről, tehát nem az értelmezésben merülnek fel hiányosságok. Amennyiben az alkalmazás nem megfelelő, úgy a bizottság fordulhat a tagországok ellen bírósághoz. A monitoring folyamat segítségével a tagországban a szabály alkalmazásának vizsgált, akkor a bizottság egy olyan elemet azonosított, amelyet a gyakorlatban is bele, a gyakorlatba is lehet ültetni. Ez pedig a különböző tagországokban a gyakornokok segítése, nagyon fontos, hogy ezek a gyakornokok megértsék határokon átnyúló eseteket. A bírák képzése, a jogászok továbbképzése szintén kulcsfontosságú, és önök tudják azt is, hogy megerősítettük a meglévő információs politikát, mind nemzeti, mind Európai Uniós szinten a Brüsszel 2 folyamat kapcsán, és a gyakornok képzésbe a jövőben még több figyelmet fogunk fektetni. A következő a gyermekek jogai. A parlament képviselői emlékeznek arra, hogy a meghallgatás során ezt a kérdést feltették nekem, és megígértem azt, hogy az egyik prioritásként fogom kezelni a bizottság egyik prioritásaként ezeket az intézkedéseket, amelyek a gyermekek jogaira vonatkoznak. Ezek az intézkedések nem egy biztos kezében vannak, hanem horizontális ügyként jelennek meg, amely az összes politikai területet és az összes fellépést érintik. Természetesen mindez az alapvető emberi jogok kartájának tükrében. Jelenleg nem csak, eh, hogy előkészítek egy kommunikét, hanem elmondhatom, hogy ezt már majdnem befejeztem, és ez a kommuniké az elkövetkezendő hetekben kerül majd közzétételre. Tehát ez tulajdonképpen jó terv lesz arról, hogy hogyan fogunk eh, dolgozni a gyermekek eh, jogait illetően az elkövetkezendő négy évben. különösen ami az igazságszolgáltatást illeti, és egy gyermekbarát um, igazságszolgáltatást szeretnénk uh, erősíteni a, uh, az eljárásokban, beleértve a szülői felelősségvállalással kapcsolatos, illetve a szülői felelősséggel kapcsolatos eljárásokat is, és várom a vitát a parlamenti képviselőkkel, amint ez a kommuniké elkészül. és majd a vita során kideríthetjük azt, hogy mely elemeket szükséges megerősíteni, melyeket lehet elhagyni. Ami a polgárok informálását illeti, illetve a problémák megoldását. Valán kolléganőjükkel együtt ezen a délutánon az éves ülősön, ülésen vettem részt a Europe Direct hálózat éves ülésén. Ez a hálózat évente körülbelül 1 millió kérést kap, illetve 1 millió kérvény érkezik be hozzájuk különböző problémák kapcsán, és itt egy egyablakos megközelítést igyekeztünk alkalmazni. Annak érdekében, hogy a polgárok közvetlenül fordulhassanak a hálózathoz, és utána ezek a kérvények azokhoz az intézményekhez jutnak el, amelyek a kérdésekre választ tudnak adni. A határokon átnyúló esetekben, konkrét esetekben, amelyek a polgárok jogait közvetlenül érintik, körülbelül 250 e, ezer kérvényt jelentenek. Tehát 250 ezer kérvényt kapunk a Europe Direct központtól. Tudom, hogy az önök petícióinak száma körülbelül 2000 évente, tehát a számok tükrözik azt is, hogy ez milyen mennyiségű anyag, és a valóságban hány kérvény érkezik be, illetve mennyi probléma létezik, hány probléma létezik, hiszen nem nyújt be mindenki petíciót, és nem mindenki fordul a Europe Directhez, illetve ehhez a kapcsolati ponthoz. Tehát összesen 270 ezer petíciónk van közösen. El lehet képzelni a számok alapján, hogy ez milyen mértékű problémát jelent. És éppen ezért Barószó elnök egy biztos bízott meg ezzel a problematikával, illetve a polgárok problémájával. Konkrét válaszokra van szükségünk, konkrét problémák kapcsán, itt nem gyönyörű beszédekre van szükség, hanem tényekre és intézkedésekre. Ellen Lamassz úr jelentése 2008-ban nagy hatással volt a mi munkánkra, és Ellen Lamassz úr leírta azokat az akadályokat, mégpedig konkrét példák kapcsán, amelyekkel a problém, amelyek a polgárok problémáit jelentik, illetve amelyekkel találkoznak olyan esetekben, ha például élni szeretnének a szabad mozgáshoz való jogukkal. Éppen ezért szerdán, ezen a héten szerdán egy speciális rendezvényre kerül sor. Önök tudják azt, hogy szükséges megerősíteni a belső piacot gazdasági okok miatt, ez a mi kiutunk a globalizált világban, hogyha azt szeretnénk, hogy az ipar, a vállalkozások jobban tudjanak működni, akkor egy megerősített belső piacra van szükség. Tehát a belső piac határokon átnyúló alkalmazása rendkívül meghatározó. Éppen ezért a bizottság szerdán fogja bemutatni a belső piac újraindítását. Michel Vanier biztos fog a sajtó elé állni, de egy másik biztos is oda kell, hogy álljon, ez pedig jó magam vagyok. A bizottság világos döntést hozott arról, hogy a belső piac nem gazdasági jogról kell, hogy szóljon, hanem emberi ügyekről. Tehát ugyanannak az érmének a két oldala fogja képviseltetni magát ezen a szerdán, a gazdasági aspektusok és az állampolgári, állampolgárokról szóló jelentés aspektusai is meg fognak jelenni. Nagyon fontos tisztázni ezt, hogy hogyan tudjuk az akadályokat megszüntetni lépésről lépésre, mégpedig kézzelfogható módon, és 25 konkrét akcióra kerül majd javaslat határidőkkel. Tehát nem csak az fog elhangozni, hogy mi ezt megtesszük, hanem konkrét határidők is szerepelni fognak. Annak érdekében, hogy elemekről, illetve elemről elemről haladva sikerüljön azokat az akadályokat lebontani, amelyekkel a polgárok szembe találják maguknak, magukat olyan esetekben, amikor egyetemistaként, munkavállalóként vagy más funkcióban határokon átnyúló ügyekkel szembesülnek. És néha rengeteg akadályt kell leküzdeniük, hogyha élni szeretnének a szabad mozgáshoz való jogokhoz. Az állampolgárságról szóló jelentésben szerepel egy további kérdés is. 2013 szeretném, hogyha az európai polgárok éve lehetne, és erre javaslatot fogok tenni, remélem, hogy a parlament ebben támogatni fog. Kérem, hogy nem mondják azt, hogy miért legyen megint valaminek az éve. Néha szükség van egy teljes évre, 12 hónapra, ahhoz, hogy az összes tevékenységet, akciót koordinálni tudjuk, amelyeket európai szinten szeretnénk megvalósítani. De természetesen nemzeti szinten is relevanciája van ezeknek a felépéseknek. Tehát nem lehet a állampolgárok jogait Brüsszelből ráerőltetni a tagországokra. Fontos az együttműködés az európai szint és a nemzeti, illetve regionális önkormányzati szintek között. És ez lesz a célja az európai polgárok évének. Számítok a petíciós szakbizottság támogatására. Köszönöm. Grazie, grazie per... Nagyon szépen köszönöm ezt a felszólalást. És azokat a kezdeményezéseket, amelyeket elmesélt, és az ön sok munkáját is köszönjük. Most megnyitom a vitát a kollégákkal. Ha jól értem, Bosztinár úr lesz az első, aki a szót kért. Köszönöm. Köszönöm. Örülök, asszony, biztos asszony. Nagyon örülök annak, amit ön elmondott, és ez lelkesítő, de már az ön személye is már önmagában ö, ö, garancia, amit ön mond, hogy a polgárokról is szól az EU, ez a legfontosabb üzenet, és ezt kell bizonyítanunk. Ami a petíciós bizottságot illeti, és ön ezt jól ismeri, három dimenzióval szoktunk állandóan újra meg újra foglalkozni. Ezen a három területen kérdeznek minket. Valóban a határokon átnyúló témák, a biodiverzitás, a környezetvédelem, a szennyezés és kérem az ön támogatását is ahhoz, hogy az Európai Bizottság vértezze föl az Európai Uniót azokkal a jogi eszközökkel, amelyek végre képesek kezelni ezeket a határokon átnyúló problémákat. Második gondolatom. Nagyon üdvözlöm azt, ahogyan ön pozícionálja magát, egy olyan időszakban, amikor egyre többen nemzeti megoldásokat sürgetnek, Fontos, hogy az is elhangozzon, amit ön mond. Fontos, hogy mi európaiak parlamenti képviselők, a bizottságnál dolgozók, megmutassuk, hogy vannak európai megoldások az európai problémákra, a polgárok mindennapi életével kapcsolatos problémákra. Really, really important. The attempt either... Ö, tehát legalábbis korlátozni akarják sokan a, a médiák szabadságát, máshol pedig hát gyakorlatilag a kormány alá hajtani azt. A Romániában biztos, hogy ez a helyzet. A médiumokat gyakran a nemzeti biztonság ellenségeinek tekintik. Ön ilyen mondatot nem fog sehon máshonnan hallani, csak az én hazámból, Romániából. Ez egy szomorú, és örülök, hogy ön beszélt a valódi partnerségről a bizottság és a parlament között is. Csak egy ilyen együttműködéssel lehet a polgárokat az oldalunkra állítani. Nem szavakkal, hanem tettekkel, ahogy ez önt is jellemzi. Biztos vagyok benne, hogy ha összefogunk, akkor sikerre visszük. Köszönöm, Grüni képviselő. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos asszony, köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Mi mindig nagyon örülünk annak, hogyha biztos látogat hozzánk. A gyermekjogokkal kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni, ön is sokat beszélt erről. Azt hiszem, hogy a legkisebbekre, a leggyengébbekre kell odafigyelnünk, és meg kell problémáikra választ találnunk. Elég régóta beszélünk erről a témáról, de még sincsen túl sok előrelépés. Ön szerint sikerül-e kötelező érvényű jogszabályokat hozni gyermekvédelmi ügyekben, a gyermekmunkával szemben, láthattunk nem olyan régen szexuális visszaélésre vonatkozó ügyeket, a mindenkinek jutó oktatás, a mozgássérült, fogyatékkal érő gyerekek esetei, és a 2020 a stratégia szegénység ellenes intézkedései hogyan fognak kihatni a gyermekekre. Ön beszélt a mediációra vonatkozó irányelvről is, azt hiszem, hogy ez valóban nagyon fontos, érdekes kérdés. Nos, hát nem tudom, hogy sikerül-e majd itt is kötelező érvényű, tehát jogilag kötelező megoldásokat találni, hiszen nagyon nehéz a kényes kérdésekben, mint például a láthatási jog, a gyermek felügyeleti jog, és így tovább. Maguk a bírók is nagyon nehéznek találják ezt a kérdést sokszor, és hát óriási a feszültség. Ezekben a kérdésekben gyakran a petíciós bizottság nem nagyon tud mit mondani, mert szinte mindig a szubszidiaritás elvére kell hivatkoznunk, és a tagállamokhoz visszautaljuk ezeket az eseteket, mert nincsen jogilag kötelező eszköz a kezünkben. Köszönöm, Zamánszki képviselő. E, Köszönöm a szót, elnök asszony. Biztos asszony. Nagy figyelemmel hallgattam szavait. És olvastam a bizottsági közleményt, Kolombo asszony petíciójával kapcsolatban. Ezek az ügyek már az előző időszak során is felmerültek, legalábbis hasonló ügyek, lengyel polgárokkal történnek hasonló eset, és meglep, elszomorít a bizottság passzív hozzáállása. Itt mindig csak a kompetenciákról van szó, hogy ki felelős, ki illetékes, ki kompetens egy-egy ügyben, többről nem beszélünk. Márpedig, ahogyan a Jugendamt, a németországi hivatal eljárt, az egyértelműen diszkriminatív Európai Uniós polgárok között különbséget tettek diszkriminatív módon, és nagyon sok esetben hallunk a Jugendamt más intézkedéseiről is, ahol meggyőződésük, hogy a gyermek érdekét tartják csak szem előtt, ugyanakkor gyakorlatilag csak a német szülő érdekét védik meg a másik nemzetiségű szülővel szemben. Tehát a Jugendamt gyakorlatával kapcsolatban, diszkriminatív gyakorlatával kapcsolatban biztos, hogy valamit tenni kellene. Ez nem az első eset. és garantálni kellene, hogy bármilyen nemzetiségű legyen is a szülő, jogai érvényesülnek. A Jugendamt rendszer szerűen megnehezíti a nem német szülők dolgát, gyakran aránytalanul és igazságtalanul jár el, jogszerűtlenül. Nem akarom fekete-fehérre beszélni a képet, nyilván bonyolultabbak az egyes ügyek, de látván a Jugendamt működését, a bizottságot túl passzívnak érzem, pedig ezek súlyos helyzetek, és egyszerűen annyit teszünk, hogy visszautaljuk a nemzeti kompetenciába az ügyet, pedig ez most már igenis európai kompetenciát is érint, nem fogjuk föl, hogy mikor lennénk mi is kompetensek. Túl gyakran lerázza magáról a bizottság a felelősséget. Nedecseva képviselő. Nem tudom, hogy egy kis önkritikát, hogyha tudnak gyakorolni, akkor több idő marad majd a biztos asszony válaszaira. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, biztos asszony. Engedjék meg, hogy először is megköszönjem az ön jelenlétét itt a szakbizottságban. Örülök annak is, hogy az Európai Parlamenttel olyan szoros kapcsolatokat ápol, gyakran vitázik velünk. Nagyon örülök egyébként annak is, hogy 2003-at az állampolgárság évének kívánja nyilvánítatni. Ennek mindannyian örülünk itt a parlamentben. Nos, hát nagyon sok kérdésünk van. Az első kérdésem a mai napon az lenne, hogy azok a petíciók, amelyeket itt a PETI szakbizottságban kapunk, és a mozgássérült gyerekekre vonatkoznak, bizonyos tagállamok kizárják őket az oktatásból. Nos, egyik alapvető joguktól fosztják meg őket így, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mit kíván ön tenni, és még egy kérdésem lenne. A legtöbb tagállam esetében azt láthatjuk, hogy további intézkedésekre van szükség a szociálpolitikával összhangban. Esetleg ön Andor biztosan nem kíván egyeztetni, mert hiszen itt nagyobb koherenciára lenne szükség önök között is, és európai szinten egyaránt. Második kérdésem, Sokat beszéltünk a gyermekek jogainak védelméről, a határokon átnyúló vonatkozású vállási esetekben. Szeretném felhívni a figyelmet az örökbefogadási esetekre. Itt rendkívül hosszú és fájdalmas folyamatokat láthatunk, nem tudom, hogy a határon átnyúló örökbefogadási esetekkel kapcsolatban nem kívánnak-e európai jogszabályokat érvényesítetni, hiszen gyakran még azokat a határidőket sem tartják be a, hatás, a hatóságok, amelyeket ők maguk írnak elő. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm, Aukán képviselő. Thank you very much. Uh, köszönöm szépen az elhangzott információkat, nagyra értékelem azt, amit biztos asszony elmondott. Köszönöm, hogy megszólalt. Most én azért kértem szót, hogy Posztelári urat támogassam, mert úgy gondolom én is, hogy itt az ideje annak, hogy alapvető emberi jogok sérülés esetén, ahogy a szerződés most már újonnan megfogalmazza őket, tartozzanak végre most már a mi kompetenciánkba bizottságunkban gyakran tapasztaljuk azt, hogy a bizottság, mármint az Európai Bizottság a bonyolult ügyeket ki akarja vetni a hatásköréből, ugye a szubszidiaritásra hivatkozva félnek neki menni a tagállamoknak, már pedig eh, ugye a romák diszkriminációja ügyében például eh, örülök, hogy végre most a bizottság keményen megszólalt, még hogyha vissza is kellett vonni a tervezett intézkedését. Láttuk ezt a hatalmi pengeváltást a francia kormány és ön között. Hallatszott, elhallatszott idáig a zaj, és nagyra értékeltük, hogy ön vállalta a kiállást. Mert a diszkrimináció nagyon-nagyon nehéz téma, és ez tipikusan európai téma. A sajtó szabadságához hasonlóan. A romániai helyzet hallatán most nekem az a benyomásom, hogy Ceausescu visszajött esetleg? Tisztára olyan dolgokat hallunk, amelyek annak idején Ceausescu rezsimét jellemezték. Egyre szörnyűbb történeteket. Ez nem lehet csak egy tagállam ügye, hogyha ilyesmi történik. És ha már a sajtót is nyomás alá helyezik, akkor ez különösen súlyos. Tehát örülök, hogy ön kiáll ezen szabadságjogok mellett, amelyek összefüggésben vannak egymással, és nem azt mondja, hogy ezek, ez Románia belügye, vagy ez egy részletkérdés, hanem felvállalja az ügyeket, biztos asszony. Mosutő képviselő, köszönöm szépen. Én is Szeretném megköszönni a biztos asszonynak előadását a mai napon, és szeretném őt támogatni abban, hogy a 2013-as év az európai állampolgárság éve legyen. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos hangsúlyt adna az állampolgári jogok kérdésének, és többet megtanulhatnánk az állampolgári jogokról. Két gondolatot szeretnék kifejteni. Az egyik az az, hogy a az állampolgárok, amikor az Európai Bizottsághoz benyújtanak egy panaszt, vagy ehhez a szakbizottsághoz, vagy általános értelemben élnek ezzel a jogukkal, akkor nagyon hosszú ideig tart az elbírálás. Azt is tudjuk, hogy önnek erről nagyon kemény véleménye van. Mit gondol ön arról, hogy mit tudna tenni annak érdekében, hogy ezt a túlságosan hosszú időt lecsökkentsük a panasz benyújtása és a jogorvoslat között. Franciaország esetében nagyon gyorsan fellépett, ennek nagyon örülünk, de mit fog ön tenni annak érdekében, hogy ezt a fajta megközelítést minden állampolgár esetében alkalmazni tudjuk. A második felvetésem Pascal Grünihez kapcsolódóan a gyermekjogokra vonatkozik. Nos, hát valóban nagyon töredezett a jogalkotás ezen a területen, ugyanis a szociális jog, munkajog és más területeket is lefed egyben ez a kérdés. Aztán ott van a gyermekek szexuális kizsákmányolása de nincsen még olyan európai jogszabály, amely a gyermekek jogaival és annak egészével, oszthatatlanságával foglalkozik. Ön, hogyha meg tudná ezt szüntetni, akkor lehet, hogy egy nagyon fontos örökséget hagyhatna mm, az Európai Unióra. 14 percünk van, úgyhogy vissza kell, még válaszokra is időt kell adnunk. Bagó úr. Köszönöm szót, elnök asszony, értettem a célzást, nagyon rövid leszek. Csatlakozom az előttem szólókhoz, tisztettel köszöntöm a biztos asszonyt. <clears throat> nagyon örülök, hogy itt van a bizottsági ülésen. Magam és valószínűleg a teljes magyar parlamenti delegáció nevében tudom támogatni azt, hogy 2013 ugye az állampolgárság az európai polgárságnak az éve legyen, ebben abszolút támogatjuk biztos asszony törekvéseit. Az előttem szólókhoz csatlakozva én is az iránt szerettem volna érdeklődni, hogy mik az elképzelések a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelem Európai Uniós közös szabályozása tekintetében. A második kérdésem az meg részben személyes jellegű lett volna, hiszen eh, én négy évet egy, a legnagyobb magyar eh, megyének az egyik vezetőjeként eh, dolgoztam végig, ahol fogyatékos intézményeink voltak nekünk is, és mi is nagyon sokat szenvedtünk intézmény fenntartóként, amiatt, hogy nem volt igazándiból közös európai fogyatékossági stratégia ebben a, úgy hallottam, hogy biztos asszonynak vannak törekvései a közös európai fogyatékossági, fogyatékos stratégia vonatkozásában, hogyha ezt ismertetné, akkor azt nagyon-nagyon megköszönném, és köszönöm szépen. Belder. Belder képviselő. Belder. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nem jelentkeztem szóra, de örülök, hogyha beszélhetek. A Helikó ügyhöz lenne mondani valam, de ez még később jön, bár? Igen, valóban, ezzel van nincs időnk foglalkozni. Briefly, Commissioner, congratulations. Gratulálok, biztos asszony. Frakcióm nevében is mondhatom, hogy támogatjuk Önt harcában figyelembe véve, hogy milyen portfóliói voltak már eddig, ön szerint még milyen témákat kéne fölvenni a napirendre? Rajta asszony, röviden. Köszönöm elnök asszony a szót. Örülök, hogy ellátogatott hozzánk biztos asszony. Én szocialistaként különösen üdvözlöm azt, amit elmondott, mert nekünk is meggyőződésünk az, hogy szükséges, hogy az emberi jogoknak és az emberi a gyermekjogoknak legyen egy biztosa. Ma nagyon súlyos eseteket tárgyaltunk, fogyatékos gyerekekkel való szexuális visszaélés eseteit. Szeretném én is tudni, hogy ön mit kíván tenni, különösen az emberi jogokon belül a gyermekjogok érvényesüléséért. A közleményt olvastam, de lesz-e ezen belül a fogyatékos gyermekek jogai ügyében valamilyen lépés, hogy az ő ügyüket kiemelten kezeljük. Ma arról volt szó, hogy fogyatékos gyermekek intézeteiben egyes országokban nagyon rossz a helyzet. Mind a gyerekek, mind az nevelők helyzete, és ennek sok vonatkozása van. Eh, spero che riesca in pochi minuti. Köszönöm szépen. Remélem, hogy néhány percben biztos asszony meg tudja válaszolni a kérdéseket. Ez egy eh, lehetetlen vállalkozás, mondja biztos asszony, de megteszek mindent tőlem öt Dióhéjban igyekszem eh, válaszolni. Sok képviselő hasonló kérdést tett fel. Ha jól értettem, önök támogatják a 2013-as évet, mint az Európai Polgárok évét, és együtt fogunk dolgozni ennek a témának a kapcsán. Önök nagyon fontos partnerek. Önök ismerik a tagországaikban a polgárokat, a saját régióikban, és éppen ezért nagyon fontos partnereink ebben a vállalkozásban, azért, hogy Brüsszelen kívülre más, tagorsz, más tagországokba is el tudjuk vinni ezt az évet. Amikor ennek a szakbizottságnak az elnöke voltam, számos tapasztalatot gyűjtöttem arról, hogy mennyire fontosak a környezetvédelmi kérdések. Annak idején 20 évvel el, elő, ezelőtt az útépítések száma volt jelentős, amelyek a Natura területeket érintették, nagyon sok út épült, és a Natura prioritást képez, képzett most. A biodiverzitás hasonló prioritás, és a légszennyezés, illetve talajszennyezés. Ennek pedig vannak határokon átnyúló aspektusai. És tudom, hogy kollégám, aki a környezetvédelmi kérdésekért felelős, illetve az energiáért felelős biztos, a határokon átnyúló szempontokkal is foglalkoznak. És Egyetértek önökkel abban, hogy európai megoldásokra van, szükség, vannak, van szükségünk a nemzeti tendenciák ellenében, hiszen, hiszen ezek a nemzeti tendenciák nagyon rövid életűek. Hogyha megnézzük azt, hogy a világon mi történik, akkor az kiderül, hogy a nagy tagországok is elég kicsiek. Ne is beszéljünk a kicsikről. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy a bizottság a belső piac politikáit újraindítja. A vállalkozások érdekében én az önök kis és középvállalkozásairól és a polgárokról is beszélek, hiszen mindez egy csomagnak a része. Speciális kérdés hangzott el a sajtószabadsággal kapcsolatban. Egy picit izgulok, hogy mi történik abban a tagországban, amelyet idéztek, illetve más tagországokban is. És én nem tudok aláírni egy olyan mondatot, amelyet ön idézett. A sajtószabadság egy, egy szabad demokráciában, hogyha a média túloz, és vannak olyan sajtó, sajtók, amelyek túloznak, a sajtószabadságra vonatkozó jogszabályok nem csak az egyéneket védik, hiszen e, itt az egyének jogairól is van szó a média hatalmával szemben. De azt mondani, hogy e, a szabad, sajtószabadság ki van téve a nemzetbiztonságnak, hát azt gondolom, hogy ennek utána kell járni, és nagyon nehéz lesz ezt bebizonyítani. Én médiaügyekért felelős biztos voltam tíz éven keresztül, és azt gondolom, hogy a szabad sajtó esélyt jelent Európa számára. Nagyon sok újságíró van, akik nehéz helyzetben vannak, többek között azért, mert a gazdasági helyzet sem könnyű az írott sajtó számára jelenleg, és mindez afelé mozdítja el az újságírókat, hogy nem írnak olyan szabadon, mint amennyire szabadon írhatnának. Én aggódom emiatt a kérdés miatt, és a kiadókkal közvetlen kapcsolatban állok, itt szerepem van, illetve az újságírói szervezetekkel is kapcsolatban állok. Nagyon sok parlamenti képviselő beszélt a gyermekek jogairól. Ezzel kapcsolatban már elmondtam, hogy lesz egy bizottsági közlemény a gyermekjogokról. amelyben főként úgy fogunk, fogunk tekinteni a gyermekekre, ahogyan a bíróság előtt jelennek meg. Tehát ez egy nagyon fontos gondolat lesz, ugyanis gyakran ők húzzák a rövidebbet bírósági tárgyalások esetén, vagy pedig nagyon sokszor kétszeres áldozattá válnak. Mindazok, akik a gyermekekről beszélnek, nekik üzenem, hogy a gyermekek nem csak, hogy meg fognak jelenni a kommunikében, hanem ez a gondolat meg fog jelenni a fogyatékkal élőkről szóló stratégiáról is. Itt ebben a stratégiában a fogyatékkal élő gyermekek nagyon fontos szerepet kapnak majd. És aztán ott van a szegénység kérdése. Miről is szól a romákról folytatott vitánk? Most a diszkriminációt félretéve a mély szegénységről szól valójában ez a kérdés, és pontosan ezért dolgozom Andor biztossal kéz a kézben, aki a szociális alappal foglalkozik, és Hán biztossal is, aki pedig a regionális alapok működésért felel. Megpróbálunk együtt választ találni arra a kérdésre, hogy hogyan lehet jobban felhasználni a rendelkezésre álló összegeket. Elég sok pénzről van egyébként szó, hogyan lehetne ezeket az összegeket felhasználni a mély szegénység elleni harcban. És ugye az oktatás szerepére szeretném itt felhívni a figyelmet, hogyha nem kezdjük megoldani az oktatással kapcsolatos problémákat, ugyanis nagyon sok gyermek egyáltalán nem jár iskolába, nem kap szakképzést, szakképesítést sem, és ak- hogyha ezt a problémát nem változtatjuk meg, akkor 20 év múlva ugyanígy helyben fogunk topogni, és ugyanerről fogunk még mindig beszélni. Tehát azt hiszem, hogy komolyan kell venni ezt a kérdést. Mediáció. Nem, bocsánat. Még itt volt a gyermekpornográfia kérdése. Önök is tudják, hogy Máström képvisel, illetve biztos, egy olyan rendeletet tett le az asztalra, amely a gyermekek online védelmét szolgálja, és most éppen a társjogalkotók vitáznak erről a kérdésről. Remélem, hogy megfelelő egyensúlyt tudnak majd találni a gyermekek jogai, és ugyanakkor az internetes szabadság között. Mert valóban néha nagyon nehéz megtalálni ezeket az egyensúlyi pontokat. Én úgy gondolom, hogy akkor, amikor gyermekekről van szó, és a gyermekek ellen elkövetett bűncselekményekről, mert a pedó pornográfia egy bűncselekmény, ezt nem lehet másképpen megnevezni. Nos, hát ilyenkor talán az internet teljes szabadságának kell egy kicsit csorbulnia, ez az én személyes véleményem. De hát itt önöknek kell a lelkiismeretük alapján döntenie, mérlegelni ebben a kérdésben. Természetesen, és ezzel válaszolok Valéan asszony kérdésére is, ott van mindig az internet szabadságának kérdése. Tudom, hogy a parlament egy emberként áll fel a, az internet szabadságáért. Én önökkel vagyok ebben, de azért vannak olyan esetek, korlátozott számban, ahol ezt a szabadságot meg lehet nyírbálni. Ami a netsemlegességet illeti, Nelly Cruz kollégám éppen tárgyalja ezt a kérdést az Európai Parlament, illetve a tagállami szakértők segítségével. Reméljük, hogy európai szintű megoldást tudunk majd találni a problémára. Egyébként a múlt héten egy nagyon érdekes megjegyzést hallottam egy amerikai kollégától, aki azt mondta, hogy hát igen, igazatok volt abban nektek, európaiaknak, hogy a netsemlegesség kérdését hogyan kezeltétek. Most hát ez egy érdekes megjegyzés volt valóban. A Brüsszel 2A, illetve a Jugendamt kérdése Nos, hát itt megint egy olyan kérdéshez terünk, térünk vissza, amelyet többször is feltettek a parlamenti képviselők. Meddig tart a szubszidiaritás, honnan kezdődnek az európai felelősségi körök? Jó magam, biztosként. Azt tudom megtenni, amit az európai szerződések megengednek számomra. Múlt héten egy vádemékumot tettem közzé azzal kapcsolatban, hogy az alapjogi karta működését, végrehajtását hogyan is képzelem el. Ugyanis ennek a végrehajtása szerepel az Európai Unióról szóló szerződésben, a Lisszaboni szerződésben. Önökre, parlamenti képviselőkre, a tanácsra és a bizottságra van szükség közepe, közösen, az európai jogszabályok kidolgozásához. Tehát itt egy hosszú jogi folyamatról van szó. A karta akkor lép életbe, amikor azt lefordítják, vagy hát átültetik a nemzeti jogba. Mit is ír le ez a vádemékú? Megpróbáltuk benne összefoglalni azt, hogy milyen, melyek azok a területek, ahol közvet, közbe tudunk lépni, és hol nem. Szerintem félrevezető lenne, hogyha azt mondanánk a jó, az állampolgároknak, hogy az Európai Unió most mindenhol ö, illetékes. Nem, hát van szubszidiaritás is. Nos, hát a jugendámdra visszatérve be, nem tudok választ adni. Láttam azt a választ, amelyet a német hatóságok adtak ebben az esetben, ők a gyermek leg, tehát a gyermek érdekeire hivatkoznak, de hát nézzük az én személyes meglátásomat. százalék a házasságkötéseknek határokon átnyúló, tehát különböző állampolgárok kötnek házasságot, vagy máshová költöznek más tagállamba. Én úgy gondolom, hogy minden gyermeknek joga van két szülőhöz, és hogyha egy vegyes házasságról van szó, akkor két kultúrához is joga van, esetleg egy harmadikhoz is, abban az esetben, hogyha egy harmadik tagállamban élnek, amely sem az anya, sem az apa kultúrájával nem rendelkezik. Szerintem ezt figyelembe kell venni nem gondolkodhatunk úgy a szabadságjogokról, a mozgás szabadságáról, hiszen ez egy alapvető joga minden európai állampolgárnak. Én úgy gondolom, hogy a gyermeknek is alapvető joga van ahhoz, hogy több nyelven beszéljen és több kultúrát ismerjen ezekben az esetekben. Nos, hát ugyanakkor a hatóságoknak mérlegelnie kell lehet, hogy van, hogy az egyik szülő túloz. Tehát mindig meg kell vizsgálni az eseteket. De jó családapaként kell, hogy eljárjanak a hatóságok, és valóban a gyermek jogait kell nézni, de a gyermeknek nem csak az a joga kell, hogy megmaradjon, hogy Németországban éljen és németül beszélhessen. Ez világos. És egyébként ezzel kapcsolatban én írtam egy levelet júliusban a német hatóságoknak, hogy több információt szeretnék erről az ügyről kapni. <laughs> Yeah. Uh, why don't the citizens get an answer? Miért nem kapnak a polgárok hamarabb választ? Miért nem kapnak még a parlamenti képviselők sem hamarabb választ? Önök is gyakran panaszkodnak. Néha egy polgárnak adott válasz nem csak egy biztos fogalmaz meg, hanem több biztosnak is foglalkoznia kell vele. Előfordul, hogy hozzám érkezik egy kérdés. De először tisztáznom kell, hogy a mi szolgálatunk által adott válasz más biztos kollégáim által is elfogadhatóak, illetve hogy a jogi szolgálat is egyetérte vele. Tehát az ügyek gyakran bonyolultabbak, mint hinnénk. Egyszerűnek tűnik néha egy, ez ügy, de hát sajnos ez a helyzet. néha valóban túl sok időt töltünk egy ügyjel a petens szempontjából. A benyújtó ebben nem gondol bele, hogy itt a jogi szolgálatnak négy különböző biztosnak meg kell vizsgálni egy kérdést, ő csak választ szeretne. Jogos a türelmetlensége. Éppen ezért átalakítottam a rendszert, és most van egy közös portál, ahova mindenki fordulhat bármilyen ügyben, és szakemberek döntik el, hogy ezeket hová, hova csatornázzák tovább. És akkor legalább nem kell azon gondolkodni a benyújtónak, hogy jó helyre küldte el a dolgot, de ugyanakkor ez közvetítőket igényel, Remélem, hogy ezáltal egyszerűbb lett a dolog, de még mindig nem igazán egyszerű, és megértem azt, aki türelmetlen. Azt hiszem, hogy minden kérdésre válaszoltam. Igen, jó. Più che meritato, grazie infinite. Valóban megérdemelte. Nagyon szépen köszönjük a jelenlétét és szavait is. Reméljük, hogy a dokumentumokról majd konkrétan is tudunk vitázni. Kommunikére gondolok. Remélem, hogy itt a petíciós bizottságban is hamar láthatjuk önt, és hogy oda fog figyelni erre a petíciós bizottságra, már csak a régi szép idők emléke miatt is. Ma, ami pedig a napi rendünket illeti, holnap kezdjük a munkát. Ott, ahol ma abba hagytuk, tehát azzal a petícióval, amelyet bevezettünk, a petíció benyújtójának szavaival fogjuk folytatni, tehát 10 órakor ott fogjuk folytatni, ahol ma abba hagytuk. Köszönöm szépen!